welcome everybody. If you could take your seat. Üdvözlök mindenkit, kérem mindenki foglaljon helyet. Néhány percet már biztos mindenki megérkezik, mert hétfőn elég nehéz a megérkezés a nehezebb, vagy a távolabbi sarkaiból Európának. Először intézzük el a hivatalos dolgokat, először is a napirend elfogadása. A napirendet elfogadótnak tekintem, nincs ellenvetés. Köszönöm szépen. Kettes napi rendi pont, elnöki közlemények. Elnézést kérek, de lesz egy jó pár. Először is egy döntési fájl, fájlok. Április 13-án szavaztunk a 97-es Európai Bizottság és Tanácsi irányelvről, a kompenzációs keretekről, 97 per 9 per e C irányelvről, és az előadó jelezte, hogy első olvasati megállapodásról fog tárgyalni erről a témáról, és a mi szakbizottságunknak ez az egyik prioritása. Az eljárásnak megfelelően a tárgyalási felhatalmazás az ECON-ban megszavazott jelentése fog vonatkozni. Az elnök, az előadó és az árnyék előadók fognak részt venni az egyeztetésen normál eljárás ez nálunk ebben a szakbizottságban. Informális áramoldalú egyeztetés április 14-i témában az Ekkon tárgyalási csapata a magyar elnökséggel hivatalos egyeztetést kért azért, hogy a következő eljárási lépéseket megtehessük a lehetséges első olvasati megállapodás elérése céljából. Az Ekkon tárgyalási csapata arra állapodott meg, hogy a május 17-i ECOFIN-ra készítjük elő, hogy az, hogy az elnökség, illetve a tanácsa megállapodásra jussunk, és a május 23-ai következő három oldalról megállapodásra, vagy egyeztetésre készítjük ezt elé. Most még nincs erről megállapodás, majd erről be fog számolni természetesen időben. Gazdasági irányítási csomag, illetve az április 20-ai indító és a tárgyalással kapcsolatban. A tanácsi mandátumot megkapták. Hat javaslattal csomagként fogunk kezelni, erről megállapodott az előadó és az árnyék előadó. A tanácsnak kreatívnak kell lennie, hogy megalapodásokat és megoldásokat találjanak kompromisszumos témákban néhány témára vonatkozik, konkrét témára vonatkozik ez. A tanács és a bizottság is hangsúlyozta, hogy a jogalkotási javaslatok rendkívül fontosak, és ígéretet tettek arra, hogy keményen fognak azon dolgozni, hogy az Európai Parlamenttel kompromisszumos megállapodásra jussanak. Horizontális témákról, lényeges témákról lesz a következő ülésen, és a következő háromoldalú ülés holnap, május 3-án lesz 9-től 12 óráig. A második kör pedig szerdán, május 4-én, délután 3-tól 6 óráig. Ezek az elnöki közlemények a folyamatban lévő három oldalú egyeztetésekről. Nagy örömömre szolgál, hogy a hármas pontot megindíthatom, megnyithatom. Közmeghallgatás Mervyn Kinggel és Andrea Enriával. Ők az Európai Rendszerkockázati Testület alelnökei. a szabályzat 54-es cikkével összhangban szerveztük ezt a meghallgatást. Az ECR elnök helyettesei jelen kell, hogy legyenek, hiszen a szabályzatnak megfelelően kell, hogy eljárjunk. A meghallgatás felépítése a következő bevezető prezentáció, az egyik alelnöktől, Melvin Kingtől 5 perc fog ezt tartani. Utána következik Andrea Elvia, egy második prezentációt tart 5 percen keresztül tart ez is, utána kérdéseket fogunk meghallgatni. King úrhoz és Elvia úrhoz intézett kérdéseket hallgatunk meg, utána ők választ adnak, úgyhogy végül is ez egy szokásos eljárás. Kérem, hogy ne felejtsék el a képviselők azt, hogyha több mint egy percig szólalnak fel, akkor kevesebb idő lesz a válaszokra. Úgyhogy kérem, ne tegyenek föl többszörös bonyolult kérdéseket, vagy olyan kérdéseket, amelyekre úgyse lehet választ adni a rendelkezés álló idő alatt. Úgyhogy nem túl korrekt eljárás ez, hiszen akkor a később feltett kérdésekre nem is tud sor kerülni. Üdvözlöm, King úr! Önné a szó, 5 perc. Well, Madam Chair, Mrs. Bowles. Elnök asszony, Bowles asszony, tisztelt képviselők! Szeretnék köszönetet mondani, hogy megjelenhetek önök előtt ma délután, és egy rövid, megnyitó bevezetőt tarthatok. A banki és pénzügyi válság katasztrofális hatása volt az európai gazdaságra. A teljes output azt jelenti, hogy 5 vagy 10 százalékkal alacsonyabb szinten vagyunk most, mint hogyha a válság előtti trendek folyamán folytatottak volna. És továbbra is még helyreállításra van szükség az európai bankrendszerben. A pénzügyi rendszerünk reformja strukturálisan és szabályozási szinten is rendkívül fontos, hogyha el akarjuk kerülni, hogy újabb válság következzen be. Hatékony és versenyképes pénzügyi szektorra van szükség, ez alapvető összetevője a sikeres gazdaságnak. De az egyik legnagyobb tanulsága a válságnak, hogy a bankrendszer mérlege olyan szintre jutott, amikor már sérülékenységet okozott, és fokozta a valós gazdaságnak a volatilitását. Az egyik célja az új európai rendszerkockázati testületnek, hogy az egész rendszert alakítsuk át. A szervezetünk jelentős lépéseket tett már, az igazgatóság kétszer találkozott idén, és jövő hónapban megint lesz egy ülésünk. Egy steering committee-t állítottunk föl, ennek is tagja vagyok, és az igazgatóság elé viendő anyagokat készítjük elő. Tanácsadi technikai csoport is fölállt, a tanácsadó és tudományos bizottság tagjai is ki lettek már nevezve. Az ESRB-nek ESRB eh, e előtt három fő kihívásá. Az egyik, hogy föl kell mérnie, illetve ha szükséges, akkor eh, figyelmeztetésekkel, ajánlásokkal kell, hogy érjen. Még mindig nagyon sok kockázat él az európai gazdaság előtt. A egyensúlytalanságok az európai gazdaságon belül, aztán a kereslet fenntarthatatlan szintje, nagyon alacsony, hosszú távú kamatok, ezek talán a legfontosabb kihívások. Optimista vagyok, véleményem szerint az ESRB nem fog elmenni ezek mellett a problémák mellett. És nagyon pozitív, nagyon határozott, fontos politikus megnyilvánulást hallottam eddig is. Az ESRB politikai eszközeit meg kell határozni. Az ESRB-nek nincs kötelező érvényű döntéshozatali joga. Ezért az elemzései, az indoklásai nagyon magas szintűek kell, hogy legyenek, hiszen hatékonyan kell, hogy tudjuk felállítani ezeket az elméleteket, és meggyőzőek kell, hogy legyünk. Ugyanakkor az ajánlásaink nem kötelezőek a nemzeti hatóságok számára. Hadd mondjak erre egy példát. A tőkekövetelményi rendelet keretei között a maximális harmonizáció nem csak a e, ciklikus uborékokat tudnak korlátozni, hanem korlátozná azokat az eszközöket is, amelyek az ESRB rendelkezésére állnak. Bizonyos helyzetekben ilyen korlátozott eszközkészlet gyenge, korlátozott lehet ahhoz, hogy a túlzott kockázatokat el lehessen kerülni. Nagyon fontos lenne, hogyha lenne egy olyan európai testület, amely meg tudná oldani azt, hogy a többi testület ne kövessen a hibákat. A harmadik kihívás, hogy az ESRB szorosan együtt kell, hogy működjön a három európai felügyeleti hatósággal kollégám, Andrea Enria fog erről részletesebben beszélni. Végül hadd mondjam azt, hogy az én szerepem, mint alelnök az ESRB-nél, az, hogy elemeznem kell az EU pénzügyi stabilitás előtti kockázatokat, de ennél még fontosabb, hogy cselekednem is kell ezekben a témákban. Készen állok arra, hogy válaszadjak a kérdéseikre ma az ESRB munkájára vonatkozóra. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon hatékony volt ez a bevezető. Meghallgatjuk a következő prezentációt Andrea Enriától. Valószínűleg már elege van belőle, mert talán már a negyedik alkalommal is találkozunk, kevesebb, mint egy hét alatt. Úgyhogy Andrea, önél szó. Thank you very much, dear. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők. Nagyon örülök annak, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy megjelenjek a bizottságok előtt úgy, mint az Európai Rendszerkockázat Testület második alelnöke. Azért lettem tagja az ESRB-nek, mert elnöke vagyok az Európai Felületi Hatóságok vegyes bizottságának, és pont ebből kifolyólag célom az, hogy megvalósítsam a kapcsolatot a mikroprudenciális és a makroprudenciális felület között. A fő tanulság, amit levonhatunk a krízisből, az az, hogy nem volt megfelelő a felügyelet, és vannak olyan kérdések, amelyeket csak úgy lehet megoldani, hogyha együttműködünk a központi bankokkal. A makroprudenciális fegyület nem volt megfelelő. Az Európai Unió adhok módon végezte az adatgyűjtést, Azonban sokkal többet lehetne tenni az adatgyűjtés területén, főként akkor, hogyha megfelelően adnák át az adatokat. A felügyelet, tehát az rendes kockázat felméréssel kellene összekötni, illetve a helyszínen történő vizsgálatokból származó adatok értékelésével. Nemrégiben a felügyeleti kollégiumot bevonták egy kockázatfelmérésbe, és ezt határokon átnyúlóan végezték el, azonban az lépést még nem megfelelő. Sokkal jobban kell elemezni a sérülékenységeket és a lehetséges rizikókat. Az új pénzügyi felügyeletek európai rendszere foglalkozik ezzel a kérdéssel. Megvizsgáljuk a különböző kockázatokat, illetve sérülékenységeket a rendszerre szektoriális és szektorokon átnyúló kockázati elemzések által, és úgynevezett kockázati dashboardokat alkalmazunk. Egyértelmű rendelkezések vannak azért, hogy kicseréljük a bizalmas adatokat, és hogyha szükség van rá, akkor az egyéni, az egyes intézmények adatait is ki lehet cserélni, és meg lehet osztani az ESRB-vel. Számos kihívás van. Egyrésztről a pénzügyi intézményekkel fenntartó kapcsolatok során hiányzik a makroprudenciális perspektíva. Másrésztről viszont a felügyeleti információk iránti kérelmek gyakran túlságosan nagy kárt jelentenek a felügyeleti eljárásban. Akkor is, amikor megismertük, megláttuk azt, hogy milyen kockázatok voltak, nem voltak megfelelő időben elvégzett politikai tettek, amelyekkel az aggodalmakat kezelni lehetett volna. Az európai felületi hatóságok és az ESRB egy nyomonkövetési mechanizmust szeretnének eh, eh, kialakítani, és eh, ezáltal szeretnénk megfogalmazni a megfelelő felügyeleti válaszokat nagy kihívás lesz létrehozni a megfelelő együttműködést a makropotenciális és mikropotenciális dimenziók között. Az ESRB ajánlásai, illetve kockázati figyelmeztetései rendkívül fontosak lesznek abban, hogy a felügyeleti tevékenységet végre lehessen hajtani a mindennapi életben. A kihívás az az, hogy a mechanizmus eh, valóban megfelelően működjön. Az Európai Parlament ennek során nagyon fontos szerepet eh, játszhat. A kihívás ez is, hogy a szabályozó szektoron kívül kiépítsük a, a rendszer eh, kockázata foglalkozó területet, itt is az ESRB és a felügyeleti hatóságok nagy kihívásokkal néznek szembe. Az egyik ilyen kihívása az adatok elérhetősége, de hogyha az adatok el is érhetőek, akkor is nehéz kiépíteni e, egy megfelelő teret ahhoz, hogy egy megfelelő szabályozás jön létre. Ennél is fontosabb az, hogy e, a pénzügyi innováció olyan gyors lehet, hogy a szabályozási e, keret Kiterjesztés csak akkor, kiterjesztés csak akkor jön létre, amikor már a kockázatok átmozdultak egy nem szabályozott területre. Az ESRB második eh, elnökeként az a feladatom, véleményem szerint, hogy ezt a fajta eh, köz, eh, együttműködést megvalósítsa, és megfelelje a kihívásoknak. Köszönöm. Came in exactly on time, so that's good cooperation from the start. We'll now move to the uh, questions, uh, a minute for the questions and then four minutes for the answer. And the first question on behalf of the EPP is from Jean-Paul Gauzès. Merci, Madame la Présidente. Messieurs les Présidents. Köszönöm, elnök asszony alelnök urak, hadd üdvözöljem Önöket. Ez az első alkalom, hogy ebben a minőségben ránk szánják az idejüket az európai képviselőkre, és vállalják, hogy választ adjanak a kérdéseikre. Véleményem szerint nagyon egyértelműen bemutatták a feladatukat, a rendeltalkotási munkában is a részvételüket, illetve hogy a következő években milyen javításokra van szükség. Egyszerű kérdést szeretnék föltenni. Maguk szerint jelenleg megvannak-e most a megfelelő eszközeik, emberi erőforrások, költségvetési eszközök szempontjából ahhoz, hogy az önök által bemutatott feladatokat ellássák? Köszönöm. Mervyn, when you're ready. Well, merci pour cette question. If I may, I'll respond in English because that is the ES. Engedje meg, hogy angolul adjak választ. Ez a mi hivatalos eh, nyelvünk, és biztos, hogy nagyon odafigyelnek a kollégáim arra, hogy mit mondok. Úgy gondolom, hogy megvan, elég forrásunk van. Az igazi kihívás az ESRB előtt nem is annyira a költségvetési vagy az emberi erőforrások mértéke, hiszen nagyon lelkes 25 fős titkárságunk van, a Nemzeti Központi Bankok forrásai kiegészítik a mi eszközeinket. Igazából véleményem szerint a nagy kihívás, és ez általában a felügyeletnek a nagy kihívása, az ítéletek minősége, amelyeket hozunk. Nem arról van szó, hogy sok részletet kéne felsorolni, de végül is, hogy megfelelő ítéletet hozunk-e, hogy ez szándék kérdése, határozottság kérdése és elemzés kérdése. Más szavakkal minőségi munka kérdése. Véleményem szerint pontosan ez az erőssége az ESRB-nek, hogy az Európai Unió összes központi bankjának, felügyeleti intézeteinek, a vezetőinek a, a kapacitását hozzuk össze, és így közösen tudunk ítéletet hozni. Hogyha rossz ítéletet hozunk, ha nem megfelelő véleményt adunk ki, akkor ez azt is jelenti, hogy a nemzeti központi bankokban, az európai bankokban nem a megfelelő emberek ülnek. De én bízom a kollégáimban, és úgy gondolom, hogy a megfelelő emberek ülnek ezekben a székekben. Úgyhogy nem csak pénz vagy emberi erőforrásról van szó, véleményem szerint források tekintetében, hanem az ítéletek minőségéről van szó. És az a határozottság, hogy ezeket az ítéleteket cselekvés kövesse. Hiszen nagyon sokan népszerűtlennek tartják azt a feladatot, amit nekünk el kell látnunk, és ugyanakkor a parlamenthez fordulunk, hogy támogatást tudjunk kapni mégiscsak, hiszen a pénzügyi szektorra vonatkozóan fogunk döntéseket hozni, és sokszor nagyon erősek itt a, a lobby ö, hátterek, és remélem, hogy önök ezeknek ellen fognak állni. Elnök, köszönöm. Jean-Paul, szeretne erre reagálni? Nem? Akkor meghallgatjuk a következő kérdést bár nem látom Provence-t, Provence Péter, akkor a szocialisták nevében Péter Skinner teszi fel a kérdést. Um, Governor King, Chen. Köszönöm szépen, King úr. Három hatósággal rendelkeznek, biztosítás, piacok, bank, ágazat, és az ECB dominálja a titkárságot, és 25 jól kvalifált emberről van szó, kvalifikált emberről, de bizonyára látja, hogy hova akarok kiukadni. Itt a parlamentben nagyon sokan ismernek engem, és tudják, hogy mire gondolok, amikor a biztosításról beszélek. Nagyon sok információt kell feldolgoznunk, és vannak olyan információk, amelyek átfedik egymást. Ki fog nyerni a központi bank, vagy pedig a prudenciális felügyelők, hiszen néha ütköznek az értekek. Tudják-e, hogy hogyan fogják megoldani az egymás közötti különbségeket, és a vegyes bizottságnak ebben mi a szerepe? Válasz nem látok itt semmilyen konfliktust, hiszen véleményem szerint a pénzügyi válság előtt az volt az egyik legnagyobb probléma, hogy a monetáris politikának csak egy eszköze volt, a rövidtávú kamatlábak, és ezzel próbálták az, az ár stabilitást, illetve a pénzügyi rendszer stabilitását biztosítani, és ez nem volt elegendő. Sem az ástabilitás, az ástabilitáshoz valamennyire azonban a pénzügyi ágazatot nem tudta megmenteni. Ezért a makroprudenciális eszközök, és ugye az ESRB ilyeneket fog javasolni, hogy azokat a nemzeti hatóságok megvalósítsák, ezek üdvözlendő kiegészítései a politikai eszközöknek. Nem látok okot arra, hogy ez konfliktust jelentene. A válság előtt, hogyha lettek volna ilyen makroprudenciális eszközök, akkor a mérleg hiányokat meg tudtak, tudtuk volna akadályozni ezzel, és megfelelő monetáris politikát tudtunk volna folytatni. Ami a biztosítást illeti, nos, ez eltér a banki rendszertől, lehet, hogy vannak rendszer szintű kockázatok, és pontosan ezért különböző szabályok vonatkoznak a két különböző rendszerre. Nem látok azonban konfliktust, hiszen a felügyelők, illetve a rendszerkockázati tanács nagyon jól tudja, hogy a bankszféra, illetve a biztosítás különböző területet jelent, és különböző kockázatot vonnak maga után, maguk után. Azt hiszem, hogy a vegyes bizottságról is szólt ez a kérdés, vagy ez majd a következő kérdéskörben fogjuk kibontani? Rendben, mondja az elnök. Nos, akkor ezt ne felejtsük majd el. Következő kérdés. Szilvi Gulár, az ALDE nevében. Szilvi, tessék. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Francia beszélek, bár a ESRB-nek a munkaneve francia, az előadó eredetileg francia volt, úgyhogy franciául szólok hozzá a munkájuk európai aspektusával szeretnék foglalkozni. Amikor a tanácsal egyeztetünk, akkor olyan kormányokkal álltunk szemben, amelyek a bizottság és Larozier csapatával szemben az, hogy egy vézáradék legyen, ezt próbáltak elérni. Vagyis, hogy az európai hatóságok által hozott döntéseket a, azt akarták elkerülni, hogy ezeknek a döntéseknek hatása legyen az ő költségvetésükre. Egyetemű, hogy olyan válság előtt állunk, ahol a bankok helyzete és a államadóságok helyzete folyamatosan problémás. Kivel a munkát végzett el a orr, ezt nem vonom kétségbe. De hogyha rendszer kockázat szempontjából a stressz text tökésítést igényelnek, amihez állami pénzre van szükség, akkor önök SRB alelnökeként mit fognak tenni? Well, merci pour cette question. I think there are... Hiszem ezt a kérdést. Azt hiszem, erre két választ is lehet adni. Az első, az ESRB szerepe a stressztesztek tekintetében. Röviden annyit mondanék, hogy teljes mértékben részt fogunk venni a peer review-ban, Úgyhogy a következő igazgatósági ülésünkön a technikai szakértőkkel fogunk egyeztetni a stresszteszekről, és Andrea fogja majd bejelenteni a stressztetek eredményét valamikor később. De az ESRB-nek figyelembe, kell vennie, figyelembe kell vennie a stressztesztek eredményét, amikor megítéli, hogy a pénzügyi rendszerben vannak egy gyenge pontok. Viszont a második válasz a tökésítéssel kapcsolatos. Láttuk, és el is hangzott már a korábbi sajtótájékozatainkon, hogy ha, és most ezt hangsúlyozom, ha tőkesítésére van szüksége egy európai banknak, akkor a megfelelő állami hatóságnak készen kell állania, állnia a stressztesztek eredményekor arra, hogy ezt az intézményt vagy a bankok, vagy a nemzeti hatóság tökésítse ugye, ha negatív az eredmény a tesznek, és utána az eredmények bejelentése és a cselekvés között, a következményekkel való foglalkozás között, a kívás között távolság van, az probléma. Viszont ez az intézmény és a nemzeti kormány feladata. Stratégiaként már azt elmondtuk, hogy ha stresszteszt közzéteszik, teszik, június második felében a stresszettek eredményét, akkor minden nemzeti hatóságnak készen kell majd állnia arra, hogy minden olyan intézményt tökésítsen, amelyek esetében a teszt aradmány eredménye alapján erre szükség van. Még lenne egy megjegyzésem a stressztesztekkel kapcsolatban. Sokszor ezt igen, nem kérdésként vetik föl. Nem hiszem, hogy ez a legjobb, ha így képzeljük el ilyen pozitív vagy negatív kérdésként a stressztesztet. A stresszteszt igazából arra választ, hogy mi lenne, ha, ha bizonyos helyzet előfordulna, akkor mi történne, ha pontosan azért, hogy az intézmények gyengessége, gyenge pontjait értékeljük, hogyha bizonyos dolgok bekövetkeznek. Nem tudjuk, hogy az a szenárió be fog-e következtetni, tehát lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Úgyhogy ezeket a teszteket nem csak úgy kell tekinteni, hogy ezen vagy elbukik valaki, vagy teljesíti. És a kormányok és a politikusok sem úgy kéne, hogy tekintsék ezeket, amelyeket teljesítjük, és aztán biztonságosnak tekinthetjük a rendszert, és elfelejthetjük őket. Nem, tehát lesznek olyan intézmények, amelyek nem teljesítik pontosan, ahol tőkére van szükség, de hogyha megkapják ezt a tőkét, akkor megfelelően fognak működni. Úgyhogy a stressztesztet inkább a felügyeleti, európai felügyeleti eljárás részeként és rendszeresen elvégzendő tesztként kell tekinteni és alkalmazni. Hogyha nagyobb vannak, lesznek olyan intézmények, amelyek jól, jobban teljesítenek, de igazából az eredményeket úgy kell tekintenünk, hogy ezek az eredmények azt mutatják be, hogy ezek az intézmények sérülékenyek-e vagy sem, vagy mennyire sérülékenyek az európai intézmények, és a pénzügyi piac számára is ezt az információt kell, hogy jelentsék. Köszönöm, elnök. Akkor most André Enriához tehetnek fel kérdéseket. John Paul várna inkább még, vagy toutes les fonctions, c'est bien. Nem, azt hiszem, hogy minden szerepet felvállalok ma. Elnök asszony, sok kérdésről beszélünk, de nézzük, hogyha én szeretnék visszamenőleg gondolkodni, retrospektív módon, hogyha az önök bizottsága, az önök intézménye már létezett volna két évvel ezelőtt, akkor hogyan változtatta volna ezt a, ez az államadósági kérdéseket? Tudom, tudom, hogy nagyon nehéz a kérdés, de valószínűleg tudja rá jelenlegi a választ. Yes, thank you. Um, well, uh, I, I thought about what... Uh... Igen. Nos, én is elgondolkodtam azon, hogy mi történt volna, a válság idején, hogyha ez az új struktúra már létezett volna. Inkább a felügyeleten gondolkodtam, mint a rendszerkockázati tanács oldalán, de azt kell, hogy mondjam, hogy kétrétű ez a kérdés először is. Hogyha ez lett volna a helyzet, akkor valószínűleg korábbi figyelmeztetéseket kaptunk volna, és a banki ágazaton kívüli kockázatokkal kapcsolatban a felügyeleti tanács, illetve más testületeken elgondolkodtunk azon, hogy milyen rendszer szintű kockázatok kapcsolódnak ezekhez a tevékenységekhez. Természetesen ezek olyan tevékenységek, amelyeket a bankok államokkal folytatnak. Azt gondolom, hogy akkor olyan értékelés született, miszerint lehet, hogy koncentrálódott volna a kockázat, de ez, ezzel nem voltunk tisztában, és elképzelhető, hogy sokkal szélesebb körben kiterjedt volna ez a kockázat a gazdaságban. Vannak olyan mutatók, amelyek arra mutatnak, hogy, hogy így ellenállóbb a rendszer, hiszen ellenállóbb lenne a rendszer, További információkat gyűjtöttünk be, kértünk a transferekkel kapcsolatban, és lehet, hogy ez segített volna a kockázat, kockázat sűrűsödés, kockázat koncentrációjának a felismerésében, illetve figyelmeztetések kiadásában, javaslatok megfogalmazásában. Egy másik lehetőség természetesen az lett volna, hogyha bejelentjük a vészhelyzetet vagy szükségállapotot, most ugye ezt e- kérheti az, e kérheti az LKB az SRB-től, és akkor a felügyeleti hatóságok sürgősen döntést, vészhelyzeti döntéseket hozhatnak, ez ugyanez megtehető a felügyeleti oldalról, tehát a központi bank, illetve a felügyeleti funkciók nagyon hasznosak lehettek volna akkor, tisztán lehetett volna látni a helyzetet, és konkrét cselekvéseket megfogalmazni. Valószínűleg akkor sokkal koordináltabb választ tudtunk volna adni a válságra, és ez nagyon fontos hozzáadott értéket képviselt volna. Van még néhány kérdés, amelyeket mi meg kell válaszolniuk hogyha rövidek lesznek, akkor ezekre lehet válaszolni. Andrea Péter azt kérdezte, hogy milyen helyzet a vegyes bizottsággal, és milyen szerepet szán a vegyes bizottságnak, hogyha erre tudna válaszolni. Come from... Igen, a banki tapasztalatból, de úgy, mint az ESRB második alelnöke, illetve mint a vegyes bizottság elnöke, elmondhatom, hogy eh, már volt eh, egy első ülésünk a Vegyes Bizottságban a múlt héten, és bizonyos mértékben már sikerült eh, felmérnünk a kockázatokat, és sikerült egy szektorokon átnyúló kockázati jelentést kiadnunk, és bár azt kell mondjam, hogy nem vagyok teljes mértékben elégedett azzal, hogy szektorális alapon hogyan történik a kockázatok felmérése, azért úgy gondolom, hogy a jó irányba haladunk. A különböző szektorális eh, nézőpontokat eh, egyesítjük, pedig szerintem inkább eh, alulról felfele kellene építkeznünk, és így kellene kiegészítenünk ezt a nézetet a szektorális nézetekkel de úgy vélem mindezek ellenére, hogy sikerült előrelépnünk. A Vegyes Bizottság első ülésén a kockázat felmérésért felelős személyeket gyűjtöttük össze, hogy egy sokkal hatékonyabb eljárást lehessen létrehozni a kockázatok felmérése számára az elkövetkező időszakban. Köszönöm szépen. Van még egy fennmaradó kérdés. Az King úrhoz intézett kérdés, hogy eh, mi lett volna a helyzet két évvel ezelőtt a mostani államadóság válsága kapcsolatban. Nehéz erre választ adni. A válság eh, előtt, hogyha létezett volna már az ESRB, akkor sem vizsgáltuk volna az államadóságot, illetve ennek válságát, mert az államadóság válság a banki válságból adódott tehát mi aggódtunk volna, amiatt, hogy a mérlegek mennyire e, túlterjednek a banki szektorban, és hogy Andrá is elmondta, a központi banki szakemberek, a felügyeletek nagyon sokat beszéltek arról, a prémium bónuszoktól alacsonyak voltak, és hogy nem igazán volt jó az úgynevezett leverage, de ez nem, hagyott, vol- nem hatott volna ki a pénzügyi szektorra, mert ezek a szavak igazából csak predikációk voltak a pénzügyi szektor irányába, és nem igazán fogadták volna meg ezeket a szavakat. Nem voltak egyértelmű elvek és szabályok, Remény, reménykedek abban, hogy az ESBN-nek két előnye van. Ez az egyik. Az az, hogy nekünk van ö, egyfajta ö, joghatóságunk, van egyfajta hatóságunk ö, annak irányába, hogy mondjuk, hogy itt van a kockázat, hogy ezt vagy ezt, hogy ezt javasoljuk a kockázat leküzdésére. A második előny pedig az, hogy lehetőség nyílik arra, hogy, hogy meg lehessen védeni a különböző intézkedéseket a nemzeti hatóságoknak, tehát nagyon is meg kell hallgatni mindezt. És így javítani lehetne a helyzetet. El kell mondjam, hogy ami legfontosabb, az a politikai szerepvállalás, amelyel meg lehet oldani ezeket a problémákat, és a jelenlegi időszak nagyon jónak tűnik. Az egyik probléma a pénzügyi válság előtt az az volt, hogy a sajtó, a politikusok, még a parlamenti képviselők is úgy vélték, hogy a pénzügyi szektor nagyon jó irányba halad, nagyon sikeres, és igazából nem szerettek volna hallani azokról a problémákról, amelyek esetlegesen léteztek, és amelyek majd nagyobbá váltak. Tehát, hogyha az ESRB figyelmeztet, vagy valamit ajánl, akkor szeretnék, hogy az Európai Parlament ezt támogatna, azért, hogy ez valóban napirendre kerüljön, és komolyan vegyék ezt úgy, hogy úgy, hogy ezeket megfogadják, és ne úgy, mint 2007 előtt. Úgy gondolom, hogy ezzel sokkal több előnyt hatást tudunk elérni, Nagyon eh, valóságosak a jelenlegi problémák Európában, azonban a mérlegek eh, kiterjedése nem úgy történik, mint a válság előtt, de ha megfelelő helyzet keretben látjuk ezeket a problémákat, akkor megelőzhetjük a hasonló válságot. Köszönöm, elnök asszony! Tisztelt elnök helyettes urak! Először is King úrhoz szólnék, de talán Andrea úr is majd válaszolni fog a kérdésemre. Andrea úr, két kérdésem is lenne. Az egyik, hogy ennek az új struktúrának a felállításával felállítottunk egy tanácsadó, tan- tudományos tanácsadó bizottságot is. A különböző érdekelt felek ebben a bizottságban jelen kéne, hogy legyenek és be kellene, hogy avatkozzanak részt hogy vegyenek a vitában. Mit hallanak önök az munkájukról? És hogy képzelik el azt, hogy ez a bizottság ténylegesen fölálljon, és ellensúly gyakoroljon más szereplők befolyásával szemben, amelyekről tudjuk, hogy sokszor nagyon okosan lobbiznak, érdekonfliktusokat gerjesztenek, és bele beavatkoznak a szabályozási folyamatba. A második kérdésem arra vonatkozik, hogy a felügyelet hogy történik, hogyan elemzik a kockázatokat. Azt látjuk, hogy főleg a pénzügyi stabilitással foglalkoznak. De hát a szabad mögött vannak makrogazdasági jelenségek is, amelyek nem biztos, hogy pénzügyi kockázathoz és stabilitáshoz kapcsolódnak. Remélem, hogy megértettek jól a kérdésemet, nem túl sok idő áll rendelkezésemre. Minden esetre, ha jól értem, akkor csak a pénzügyi stabilitás elemzéséről van szó, és a tőkepiac mozgásairól. Pedig emögött olyan makrogazdasági jelenségek is vannak, amelyek nem feltétlenül közvetlenül láthatók. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, Provence. Egy kérdés, egy perc. Ugye nagyon jól tudja ön is, mint volt elnök. Andrea? Um, well, on the, um... Nos, a felügyelettel és a felügyelet megerősítésével kapcsolatban, illetve a tőkepiacsal kapcsolatban e, természetesen a pénzügyi stabilitást erősen hangsúlyozunk, és ez nagyon helyes, hiszen látjuk, hogy a stabilitás hiánya, a szoros felügyelet hiánya milyen e, károkat tud okozni. A kollégám a bevezetőjében emlékeztetett minket erre, úgyhogy e, az első szükséglet, hogy állít, ahol helyreállításra van szükség, az pontosan ez a terület meg kell erősíteni, a pénzügyi stabilitás támogatását. Köszönöm a kérdését. Úgy gondolom, hogy miközben, és miközben a parlament, a tanácsal együtt nemzetközi megalapodást hoz az európai jogalkotás elé. Nagyon sok minden történt a szabályozási helyreállítás témájában. Viszont ami az igazi kulcsfontosságú téma, hogy a felügyeleti helyreállás is megtörténjen. Hogy értsük meg, hogy mi nem működött megfelelően, mi működött rosszul a válság alatt a felügyelet szempontjából. És ez az a terület, ahol sok erőfeszítést kell tennünk. Értem a megjegyzését, természetesen nem csak pénzügyi stabilitásról van szó, hiszen a tőkepiacnak más célja is vannak. De úgy gondolom, hogy az elmúlt években kifejlesztettük például az ESRB részéről és az ESA e részéről is jó gyakorlatokat fejlesztettünk ki a hatástanulmányok tekintetében, tehát mindkét intézmény például szabályozási szakpolitikai javaslatokat állít össze. Tehát azt elemezzük, hogy ezeknek általánosságban a gazdasági rendszerben milyen hatásai lehetnek. Az összes teljes munka, amit az e- e RB végzett, sőt a munkájának a nagy része pontosan az, hogy meg kell próbálni ajánlásokat összeállítani olyan témákra vonatkozóan, amelyek jól működnek. Vagyis azt kell vizsgálnunk, hogy hol merülnek föl a hitelciklusban a kockázatok. Mindennek az a célja, hogy jelentősebb támogatást adjunk a hosszú távú növekedésnek. A tanácsadó tudományos testület bizottság tekintetében nagyon fontosnak tartom, hiszen jelentős kívásokkal állunk szemben, hogy független vélemények és független szakértői gazdasági elemzési tapasztalat is támogassa az ESRB munkáját. Személy szerint én sokat várok például Martin Helvitől, akit a Tudományos Tanácsadó Bizottság első elnökének neveztek ki, például a, a rendszerkockázatok a bankszektoron kívül a múltban milyen hatással jártak. Ilyenfajta inputokra van szükségünk, és ezek nagyon hasznosak lesznek. Ezzel utalnék a korábbi kérdésre is, hogyha ilyen információkat tudunk kapni a válsággal kapcsolatban, az nagyon hasznos lesz a számunkra. A Tudományos Tanácsadó Bizottság tagjainak kiválasztása nagyon hosszas volt, és az ESRB nagyon odafigyelt erre a döntéshozatali eljárásra, nagyon érzékeny kérdésekről van szó, és nagyon fontosnak tartottuk ezt. Nagyon sok magas szintű, felkészült jelentkező volt, és az elméleti szakemberek, akiket kiválasztottunk, mind rendkívül felkészültek, pénzügyi jellemzések, témájában, és nagyon sok területhez értenek, úgyhogy úgy gondolom, hogy az ő általuk biztosított kutatási input és hozzájárulás nagyon értékes lesz majd a számunkra. Elnök, köszönöm szépen. Két kérdésre adtak most választ. Tudom, hogy Melvin King is választ szeretett volna adni ezekre a kérdésekre. Esetleg reagáljon ön is ezekre a kérdésekre, mielőtt tovább lépünk. It's a very important question. Rövid leszek. Nagyon fontos a kérdés a szabályozási téma az egyik legfontosabb probléma, amely minden rendszernél fölmerül, ahol pénzügyi intézmények felügyeletéről van szó, és a szabályozási munkát emiatt nagyon komolyan kell venni, és pontosan ezért a Tudományos Tanácsadó Bizottság, amelyekben nem érdekelt felek objektív elemzést készítenek, ez valódi hozzájárulást tud biztosítani 40 éve ismerem a kijelölt elnököt, és úgy gondolom, hogy a Tudományos Tanácsadó Bizottság elnökeként, ha megkérdeztek volna, hogy kit tartok legmegfelelőbbnek, akkor azt mondtam volna, hogy legyen elméleti szakember, ismerje a bankokat, bankrendszert, tudja mindent a bankokról, tudja, mind, tudja mindazt, amit 2007 előtt is tudnunk kellett volna, és nagyon fontos, hogy legyen független, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos szerepe lesz a tőkepiacsal kapcsolatban csak egy rövid megjegyzésem lenne. Úgy gondolom hibás, hogyha a felügyelet túl sokat várunk el. Van egy bizonyos korlátja annak, hogy az emberi felügyelete mit lehet elérni. Hogyha felügyelők, hogyha azok az emberek, akik a New Yorkban a Citibanket vezetik, és nem értették meg, hogy milyen kockázatot vállalnak, hát akkor nagyon kevéssé valószínű, hogy a felügyelők láthatták volna ezeket. Igazából azt kell megtennünk, hogy a strukturális banki kérdések legalábbis a felületi keretek között maradjanak. Úgyhogy a rend, jelenlegi meglévő bankrendszer megfelelő ösztönzőket kell, hogy biztosítson azért, hogy értelmesen viselkedjenek a résztvevők. A nem jó, hogyha a rendszer rossz ösztönzőt az az embereknek, hiszen akkor ez egy szélmalom harcá fog válni. Úgyhogy igen, nagyon fontos a felügyelet, de nem elégséges önmagában. A struktúrát is mindig vizsgálnunk kell. Elnök, köszönöm szépen. Térjünk vissza az eredeti tervekhez. Szívi Gullárt tesz fel kérdést Andreának. Just before one word for Mr. King. Köszönöm szépen. King úr, nagyon szépen köszönöm a választ. Teljesen egyértelmű volt, tiszta volt ez a válasz, és ezt nagyon értékelem. Andrea úr, Ugyanezt a kérdést szeretném tulajdonképpen újra megfogalmazni az államadóság és a bankok válságának kapcsolatát. Azt hiszem, hogy több kollégám véleményét mondom el akkor, amikor azt mondom, hogy nagyon értékeljük azt, hogyan a stresszteszteket levezette, illetve hogy ezt másképpen tette, mint múlt évben, sokkal szigorúbban, és az államok részéről konkrét lépéseket követel a teszteket követően. A kérdésem pedig a következő. Június végére megszületnek az eredmények, és nagyjából ugye látni fogják, hogy mi a helyzet. Természetesen tudom, King úr elmondta, hogy nem fekete-fehér a, a kép, hanem egy kicsit finomabban kell látni a dolgokat. Mindezek ellenére a kérdésem a következő. Úgy érzi el, hogy bizonyos államok, mondjuk a nagy államok közül esetleg nem igazán örülnek annak, hogy egy európai hatóság belügybe, bel, belpolitikai kérdésbe beleszól, és ajánlatokat tesz. A bizottság a parlamenthez fordulhat. Kérdésem tehát az, hogy a, a stresszteszteket követően milyen képet vázolna, hogyan látja ezt a helyzetet. Thank you very much for, for, for the question. Köszönöm szépen ezt a kérdést. A stresszteszt természetesen nagyon lefoglal engem, és nagyon is erre koncentrálok, mert most már megérkeznek az adatok, és megpróbáljuk áttekinteni az adatokat. Hogyha megengedik, a négy percben, amíg válaszolok, szeretnék koncentrálni erre a kérdésre. Csapatot hozunk létre szakértőkből, a nemzeti hatóságoktól érkező szakértőket, a központi bank részéről is érkeznek szakértők. Ezek a szakértők több mint egy hónapon keresztül, akár 6 hétig tanácskoznak, és megvizsgálják az eredményeket. Ez még nem történt meg sohasem, ez az első alkalom Európában, hogy a felügyeleti szervek megnézik, megvizsgálják az adatokat egy olyan bank adatait, amely egy másik felületi szerv hatóköré alá tartozik. Tehát egyfajta módszertant fejlesztünk ki annak érdekében, hogy valóban ez a vizsgálati eljárás a lehető legkonzisztensebb és a leghitelesebb legyen, és leghitelesebb eredményeket hozza. A kérdés az az, hogy mi történik akkor, hogyha az eredményeket közreadják, és hogyan lehet biztosítani azt, hogy valóban valami, ennek valamilyen kézzelfogható eredménye legyen. Azt kértük a tagállamoktól, hogy hozzanak létre bizonyos intézkedéseket, hiszen a felületi szervek nem tudnak közreadni adatokat egy bankról, amely esetlegesen kezd kifogyni a e, tőkéből, és e, hogy ha a bank nem tudja megszerezni a piacról a szükséges e, támogatást, és senki nem tudja támogatni ezt a bankot, akkor a bank megbukik, és ez igazi válságot jelenthet, és ez válságot jelent számunkra, és ez nem elfogadható. Tehát úgynevezett backstop intézkedéseket kell tehát létrehozni. Amit várunk, az az, hogy a kompetens hatósággal ki dolgoz a bank egy tervet, hogy hogyan lehetne megoldani a hiány kérdését, amelyre rámutattak a stressztesztben. És bár még nem sikerült megvitatnunk ezt a kérdést, mi azt tervezzük, hogy hat hónapos teret adunk, amelynek során várjuk azt, hogy az intézkedés megtörténjék. És azt várjuk, hogy ezen hat hónap letelte után a felületi szervek ismételten leülnek, és megvizsgálják azt, hogy milyen fajta intézkedés történt, és milyen fajta ö, megoldási tervekkel álltak elő. És ehhez azt kell, hogy tudjuk, hogy milyen intézkedésekkel rendelkezünk és milyen eszközeink vannak. Úgy vélem, hogy már megvannak az eszközeink, ön is említette, utalt például az Európai Parlament ezen szakbizottságára, de itt ki lehet adni különböző ajánlásokat, és számos eszköz van, amit aktiválni lehet. De az, hogyha az eredményeket közreadjuk, az is már nagyon nagy nyomást gyakorol a bankokra azt is láthatjuk, hogy a bankok most megpróbálják növelni tőkéket annak érdekében, hogyha közreadják a eredményeket, akkor mutassák azt, hogy megtettek mindent, amire szükség volt a friss tőke szempontjából. Ez egy nagyon fontos téma, és hadd hangsúlyozzam azt, amit Melvin is elmondott, mi pedig azt, hogy itt eh, nem egyfajta fekete-fehér döntésről van szó. Szükség van erre a fogyalati gyakorlatra azért, hogy el lehessen menni a bankokhoz, és rá lehessen mutatni arra, hogy vannak problémák, hiányosságok a, risk, a kockázati elemzési modelljeikben, vagy a kockázatkezelésükben. Tehát mindenképpen fogyalati intézkedésre van szükség, hogy ezeket orvosolni lehessen. Lehet, hogy vannak olyan bankok is, amelyek a küszöb alatt vannak, de mivel egy nagyon szigorú benchmarkot alkalmazunk a tőke szempontjából, lehet, hogy ezek a bankok nem megfelelően magas arányban rendelkeznek tőke eszközökkel, és lehet, hogy a felügyeleti szervek úgy gondolják, hogy ez megfelelő a hiányosságok kezelésére. Tehát nagyon sokfajta intézkedés lehet alkalmazni, nem csak a tőke emeléssel lehet ezeket orvosolni, de ezeket az intézkedéseket mindenképpen nyomon kell követni. Um, Köszönöm szépen. Mervyn Kinghez illesz, és Bölvinkinghez fognak most kérdéseket föltenni a zöldek nevében. Igen, köszönöm szépen, és a frakció nevében szeretném üdvözölni önöket. Remélem, hogy a jövőben rendszeres lesz az ilyenfajta eszmecsere. Egy nagyon fontos kérdésem van. Az ESRB a Európai Bizottság munkájában hogyan vesz részt? Úgy gondolom, hogy a pénzügyi piaci jogalkotás nagy része közvetlenül kapcsolódik a makroprudenciális kérdésekhez. Nagyon jól tudjuk, hogy az ESRB nagyon elfoglalt, és sokszor értekeljük a véleményüket, sokszor kevésbé elnézést, Szilvi, illetve de tudjuk, hogy nagyon fontos, hogy a makroprudenciális kérdések teljes mértékben a jogalkotási javaslatokban szerepeljenek. És hogyha például a felelős kölcsönzésre gondolok, vagy hitelkihelyzésre, van egy új irányelvjavaslat, amely a ingatlan piacra vonatkozik, és az ehhez kapcsolatos hitelpiacára. Nagyon jó, tudjuk, hogy ez kulcsfontosságú szerepet játszott sok tagállamban a válság kialakulásában. Az ESRB hogyan vesz ebben részt, hogyan fog a jövőben részt venni, hogyan fog a jövőbeni jogalkotási javaslatokban részt venni, és hogyan tudják azt elősegíteni, hogy ezek a témák mindig is szerepeljenek a jogalkotásban. Köszönöm szépen, nagyon fontos ez a kérdés. Természetesen az ESRB csak néhány hónap óta létezik, úgyhogy a jogalkotási munkában eddig nem nagyon vettünk még részt de hogyha a prezentációmra visszagondolt, két egyértelmű példát adtam abban, arra vonatkozóan, ahol a jogalkotás, a tőkeszabályozás tekintetében változhat, megváltoztathatná, vagy módosíthatná az ESRB felhatalmazását, és makroprudenciális javaslatokkal állhatnánk elő. Ez az egyik olyan téma, amiről folyamatosan párbeszédet folytatunk. Tehát már vannak példák, és már megvan a szándékunk arra, hogy az Európai Uniós jogalkotók számára felhívjuk a figyelmüket olyan jogalkotási aspektusokra, amelyek igenis az ESRB szerepéhez tartoznak. Természetesen a fő feladat nem az, hogy csak, csak a makroprudenciális kérdésekkel foglalkozunk, de természetesen vannak olyan jogalkodási elemek, amelyek nehezek, olyan elemek, amelyek kívánatosak azért, hogy a, a, ezt a szerepet teljesíteni tudjuk. És fontos lenne, hogy kimondjuk az ilyenfajta véleményünket. Ezért is szervezünk sajtótájékoztatókat, kiadunk közleményeket, és nem utolsó sorban az ESRB elnökkel rendszeresen meg fog jelenni, és ő is képviselni fogja ezt a véleményt. Akkor konkrétabban fogalmazok, lesz -e rendszeres megközelítést? Hogyan fognak önökkel konszultálni? Az önök mostani megjelenését követően úgy gondolom, hogy a bizottság számára van pozitív lenne, hogyha rendszeresen találkozhatnánk. Nagyon érdekes lenne számunkra, hogyha például beszámolnának nekünk arról, hogy a bizottsággal milyen egyeztetéseket folytatnak, a jogalkotási munkában hogyan vonják be önöket. Úgyhogy a jövőben is érdekes lenne számunkra, hogyha tájékoztatást adna nekünk erről a rendszeres együttműködési formáról és annak az eredményeiről. Aliren biztos a steering komitének és az elnökségnek, igazgatóságnak is a tagja, úgyhogy közvetlenül neki tudunk föltenni kérdéseket, és ő számol be a bizottságnak. Ez nagyon hatékony, eddig is nagyon jól működött. De ő nem felel a pénzügyi piac szabályozásáért. Nem, de szoros kapcsolatban áll azokkal, akiknek ez a feladata. Nem. Szerintem az a fontos, hogy az ESRB Erbének, ha van véleménye, az ki fogja mondani, e miatt ne aggódjanak. Elnök, igen, ma délelőtt is volt egy konferencia, Andrea és jó magam ott voltunk, úgyhogy esetleg szólna néhány szót erről? Csak azt szeretném ezt hozzátenni, hogy az SRD-t felállító rendel természetesen lehetővé teszi, hogy ajánlásokat adjon ki jogalkotási munka tekintetében a bizottság számára az SRB mostanáig még nem beszéltünk arról, hogy rendszeres felülvizsgálatával foglalkoznánk a előkészített, vagy előkészítés alatt álló irányelvek, jogszabályok tekintetében hogy ezt az eszközt aktiváljuk, erről még nem volt szó, de ahogy a kollégám mondta, most még nagyon korai időket élünk az ESRB-ben, úgyhogy előfordulhat, hogy felülvizsgáljuk ezt a lehetőséget, megvizsgáljuk, hogy előálljunk-e ilyen javaslatokkal, ilyenfajta inputot biztosítsunk-e. Már az első találkozón is a cikk ciklus ellenes fellépésekről beszéltünk. Ugye a Bázel 3-as csomag végrehajtásáról van itt szó Európában, és az ESRB és az ez a szerepe itt nagyon erősen be fog lépni a képbe. És fontos, hogy közös véleményre jussunk erről, ahogy a kollégám is mondta, az ESRB szempontjából még vannak olyan kérdések, amelyeket amelyek aggályosak a tekintetben. Véleményem szerint az eszközök fennállnak, ezeket az inputokat biztosítani tudjuk. Igazabban abban, hogy, hogy azt kérdezi, hogy van -e erre vonatkozóan struktúránk, hogy foglalkozunk ezekkel. A becsületes válasz erre az, hogy még nem. De úgy gondolom, hogy középtávon fel kell készüljünk arra, hogy a makropotenciális szempontú javaslatainkat a jogalkotási folyamatban inputként biztosítsuk. Elnök, köszönöm szépen. Következő kérdés, Kész van ECR. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm önöknek is, uraim, hogy eljöttek az ECR nevében. Jean Pogozes válaszára Kingur már némileg választ adott, azonban az FSB az árnyék bankrendszerről kiadott egy anyagot, elég tágan értelmezve azt, a, a, kred, a közvetítésre összpontosítva. A Bázel 3-as eredménye bizonyos fejlődés, előrelépés. Az SZRB látja -e azt, hogy nagyobb a kockázata a szabályozási hiányosságoknak, vagy pedig önkényes döntéseknek, különösen a banki szabályozásra vonatkozóan, hiszen a banki szabályozást is érinti a Bázel 3, és különösen rákérdeznék a nagyobb hitelközvetítők szerepére. Mario Draghi uh, Mario Draghi-től hallottunk már erre a kérdésre némi választ, de megadom a szót Maria úrnak. well, we'll stick with that then. Okay. Uh, well, uh... Nos, Azt hiszem, hogy az árnyék banki tevékenység olyan, amelyel foglalkozunk a technikai tanácsadói szakbizottságunkban. Ez támogatja az elszervi munkáját, és valóban technikai jellegű munkát kezdünk meg ezen a területen. Az első fontos megjegyzésem az adatgyűjtésre vonatkozik. A shadow banking, az árnyékbank szektorról információt kell benyújtani begyűjteni, és ma reggel hallottuk, hogy az e SRB arra a következtetést jutott, hogy egy elég változatos ágazatról van szó, árnyékbanki tevékenységről, tehát nem egy egységes rendszerről. Személy szerint én úgy gondolom, hogy ez az árnyékbanki, árnyékbankrendszer Mindenképpen az Európai Felügyelő Hatóságok közös felelősségi köre, illetve az SRB felelőssége, tehát az ő kompetenciájukhoz tartozik. Ahogy már korábban is mondtam, szerintem ez igazából egy oximoron, hiszen hogyha bankrendszerről van szó, akkor ez nem lehet árnyékban, legalábbis a felügyelők szempontjából nem lehet ez titkos vagy árnyékos, árnyékban levő. Tehát itt a banki ágazaton kívüli rendszerkockázati kockázatokról van szó. Eddig azt mondtuk, hogy a likviditási transfer a rendszerszintű kockázatok fő forrása, de igazából már nem hagyatkozhatunk egy olyan rendszerre, amely csak a banki ágazaton keresztül követi nyomon az eseményeket. Amikor a technikai elemzést eh, elvégezzük, akkor a következő, követ, következő megállapításra jutunk. Mindent a szabályozási hatáskörbe kell tenni, ami eh, rendszerszintű kockázatot hozhat, vagy jelenthet, illetve a második eh, lehetséges megoldás, hogy ezeket a tevékenységeket csökkentjük és nagymértékben ellenőrizzük. Ma reggel azt hallottuk, hogy ez egy nagyon összetett tevékenység, egy bonyolult feladat, és sok időt vesz igényben. Nem csak arról van szó, hogy egy-két magas szintű intézmény esetleg rendszer szintű kockázatot jelent, hanem gyakran különböző intézmények együtt banki funkciókat és rendszer szintű kockázatokat jelentenek, illetve végeznek el ezért természetesen az igazságszolgáltatás is más és más szemszögből tekint erre a kérdésre, tehát egy nagyon nehéz feladatról van szó, összetett feladatról, mégis fontosnak tartanám, hogy az LSRB begyűjtse a bizonyítékokat, és politikai cselekvésre javaslatot tegyen. Úgy tűnik, hogy a leg kompetensebb személy válaszolta meg a kérdést. Most Filip Lambert következik a zöldek részéről. Oh, it's Pascal. C'était, oui, on a, on a changé le. Igen, változtattunk az eredeti felálláson. Szeretnék két rövid kérdést feltenni. Az első a derivátumokkal kapcsolódik, a kollégánk ennek az előadója állásfoglalást fognak tenni az ESRB szintjén arra vonatkozóan, hogy az elemzés, a rendszer kockázati elemzés tekintetében a kompenzációnál állást fognak-e foglalni, közé teszik az a véleményüket arra vonatkozóan, hogy önök szerint mi lenne a lehető legjobb architektúra a kompenzációs keretek tekintetében például a jövőbeni rendszer hogyan tudná megakadályozni azt, hogy egymás közt ezek a rendszerek versenybe kerüljenek. A garancia és a garancia összeg, amelyet követelni fognak e tekintetben, tehát ehhez a dossziéhoz önök közé fogják tenni a véleményüket. A másik kérdésem a gazdaság általános helyzetével, szintjével kapcsolódik. Ugye már csökkentettük a gazdaság multiplikátor szintet, állami szinten például Franciaország esetében a, a magánadóság az továbbra is növekszik ennek ellenére. Tehát a jövőbeni válság megelőzés tekintetében a történetileg fölmerült magáneladósodás kockáz, vagy korlátozására milyen eszközöket látnak, hogyan lehetne ezt a eladósodást valamilyen módon korábban tartani önök szerint? Köszönöm. Andrea, do you want to answer this? Uh, well, uh, on your first questions on, on derivative. Az első kérdéssel kapcsolatban a származtatott termékekkel kapcsolatban, ha jól értettem, a jogalkotási szövegekben, ugye a kompenzációs rendszerek tekintetében, hogy természetesen a derivátumokkal foglalkozunk, jogalkotási ösztönzési eszközökkel is foglalkozunk, és nagyon fontosak a központi partnereink a központi szerződő felek esetében is ez nagyon fontos. Tehát vannak jogalkotási javaslatok, amelyek kidolgozás alatt állnak, és amelyeknek van rendszerkockázati aspektusa, és amelyek esetében az ESRB elképzelhető, hogy megvitatja ezeket a kérdéseket, és esetleg véleményt fog nyilvánítani, hogy ezt már korábban is mondtam, ezekről a témákról mm, vitát folytatunk, amikor erre szükség van. De Ugyanakkor szeretném azt is hangsúlyozni. Én személy szerint nem gondolom azt, hogy az ESRB legfontosabb feladata az lenne, hogy a jogalkotást felülvizsgáljuk. Persze fontos, hogy legyen egy olyan mechanizmusunk, amivel biztosítani tudjuk, hogy amikor a jogalkotás kidolgozás alatt van, és amelynek van rendszerkockázati aspektusa, akkor ilyen jogalkotási esetekben az ESRB-nek is lehessen szava, és inputot biztosíthasson. Összességében jelenleg nem hiszem azt, hogy az ESRB-nek be kéne avatkoznia, de biztos lesznek olyan időszakok, amikor vitát fogunk folytatni ezekről a kérdésekről. Nem tudom, hogy ezzel megfelelően választottam a kérdésre, aztán a garancia limit, a rendszerkockázattal ez természetesen szoros kapcsolatban áll. Nagyon fontos, hogy a kezdeményezéseknek az alapja az igazi tapasztalati bizonyíték legyen, historikus elemeken alapuljon. Tehát amikor a rendszeres, rendszerkockázatokat elemezzük, akkor ilyen kezdeményezések természetesen gorcsa alá kerülnek. Például a központi szerződő felek esetében a az ESRB minden olyan információ, ami rendelkezésére áll, ezeket az ESRB használni fogja, hogyha ezzel hozzá tud járulni a párbeszédhez a jogalkotási kezdeményezések tekintetében. Mervin, ön is szeretett volna visszatérni az egyik kérdésre, ugye? Én a multiplikátor kérdéséhez szeretnék hozzászólni. Ez egy hatalmas kihívás. A pénzügyi szektor esetében csökkent ez az érték, az államadóság tekintetében növekedett, és a kettő pedig kapcsolódik egymáshoz. A magánszektorban attól függ, hogy melyik részét vesszük a magánszektornak, melyik országot, van, ahol csökkent, van, ahol növekedett, van, ahol változatlan maradt. Általánosságban, amióta a válság megkezdődött, ennek a problémája és az eladósodás kérdése a gazdaságban még mindig jelentős és hatalmas makrogazdasági kihívást jelent. Ez a fő oka annak, hogy a kamatok miért olyan alacsonyak, és hogy a központi bankok miért állnak jelentős kihívás előtt a monetáris politikájuk kialakítása tekintetében. Ezek a makroekonomiai kihívások több évig fenn fognak állni, és a rendszer kockázatok szempontjából is nagyon fontosak lesznek. Hogyha hosszú távon nagyon alacsonyak lesznek a kamatok, a valós kamatszintek, a magas eladósodottságnak a gazdasági hatásai még komolyabbak lesznek. Úgyhogy nem lehet becsülni ezeket a kihívásokat, és nem hiszem, hogy az ESRB SRB önmagában csak a, ennek a csökkentését kéne, hogy megcélozza, ugyanakkor fel tudjuk hívni a figyelmet általánosságban a, ezekre a kihívásokra, hiszen a magas szint problémás lehet. Őszinte megmondom, hogy én azt gondolom, hogy minden politikus az egész világban nagyon jól ismeri ezt a problémát, hiszen legalábbis az elmúlt négy évben a figyelm középpontjában állt. Úgyhogy ez egy hatalmas probléma, és az egyik oka annak, hogy 2007 közepén miért indult be a válság, még egyáltalán nincs vége, még sok év áll előttünk, és még sok évig érezni fogjuk ennek a pénzügyi válságnak a hatásait. Elnök, köszönöm. Te újra öné a szó. Az ön kérdésére ideális helyzetben King úr fog választ adni. Ahogy eh, haladunk eh, a jogalkotási programmal a határon átnyúló banki szektor esetében, szeretnék eh, most arra kitérni, hogy a 27 ex ante alap, vagy egy egységes alap lenne -e jó és milyen fajta kockázatok vannak, például az erkölcsi kockázatok esetében. Well, thank you. I, I can be pretty... Köszönöm szépen. Szerintem ezt egyszerűen meg tudom uh, válaszolni. Én támogatom az ilyen uh, megoldási rendszereket, és hogy 27 fajta különböző rezsim uh, van, akkor ennek során nagyon fontos az, hogy ezek hasonlóképpen működjenek. Nem látom ennek semmilyen akadályát, mert a legtöbb tagállamban ezek a hatóságok tudják, amit akarnak elérni az ilyen megoldásokkal. És uh, itt uh, nem hiszem, hogy bármilyen probléma lenne, mindenképpen támogatom az ilyenfajta rezsimeket, és nagyon fontos, hogy ezek a rezsimek nem csak Európában, hanem nemzeti szinten is, általánosságban is ugyanúgy működjenek. Nem támogatom azt, hogy legyenek úgynevezett és legyen egy közös bankszalálási alap. Amiatt nem, mert azt mondanák a magunk, hogy ezek a mi pénzünk, és a saját magunkat mentjük meg akkor, hogyha valami történik. Most egy nemzeti vagy európai alap lesz, úgy gondolom, hogy 30 évben belül lehet, hogy nem fogunk látni ilyenfajta válságot, és lehet, hogy kialak egy óriási alap, és úgy vélem, hogy a nyomás arra, hogy ezt használjuk, hogy megmentsék a pénzügyi szektort, az óriási lenne. Tehát ez rossz ösztönzést adna. Van egy problémát meg kell oldanunk Európába, és nemzetközi szinten is, ez pedig az, hogyha olyan bankok állunk szembe, amelyek túlságosan nagyok és nem mehetnek csődbe. Hogyha ezeknél a banknál valami rosszul sül el, akkor mindannyian, az adófizetők is arra kényszerülnek, hogy megmentsék ezt a bankot. Tehát ezt meg kell oldanunk, ezt a problémát, mégpedig úgy, hogy egyértelmű bankszállási szabályokat alkalmazunk, és nem az átlagos betétesekre hárítjuk át a károkat, és az embereknek felelősséget kell vállalniuk, és nem szabad, hogy az adófizetők pénzétől függjenek. Köszönöm. Elmondom, hogy ki van még a listámon. Werner Langen, Leon Huangot, Wolf Klintz, and then Gay Mitchell. And still another EPP. Uh, there won't be another. That will be it. Ennyi. Hans Peter Martin a szó először. I will go to Hans Peter Martin next. Ja, danke, das passt gerade ganz gut. Ich wollte Köszönöm szépen. King urat szerettem volna megkérdezni arról, hiszen pont arról beszélt, hogy vannak olyan bankok, amelyeket nem lehet hagyni, hogy csődbe menjenek. És mit gondol a brutto szociális terméke kapcsolatban Izlandban, Belgiumban, vagy akár nálunk is Ausztriában meg lehetne nézni azt, hogy vannak elképzelések arról, hogy mi lehet a határérték itt a szanálásnál, és a saját tőke követelmények esetében a Bázer 3-nál. Itt ismételten arról van szó, hogyha az Európai Unióban ezt szigorúan alkalmazzák, akkor versenyhátrányunk lesz az USA-val szemben. Ezt hogyan látja? On the first, I think it's important to, to recognize az első témával kapcsolatban úgy gondolom, hogy el kell, hogy ismerjük, hogy bármelyik bank is problémákkal nézhet szembe. Készen kell, hogy álljunk arra, hogy megelőzzük azt, hogy bármely bank olyan helyzetbe kerüljön, amikor mi úgy érezzük, hogy muszáj megmenteni, mert nem tudja felvenni a, a harcot a problémáival. És az Egyesült Államokban pontosan ez volt a helyzet. Az egész államnak problémát okozott ez a bankrendszerű kérdés. Ennek van nemzeti és van nemzetközi eleme is. A pénzügyi stabilitási bizottság nagyon keményen dolgozik, és próbál nemzetközi megoldási rendszert kitalálni erre. És nagyon-nagyon nehéz lenne egy jogilag érvényes rendszert kidolgozni. Bíznunk kell abban, hogy a nemzet felügyeleti hatóságok és szabályozó hatóságoknak megvan a szándéka arra, hogy együtt dolgozzon, ez nagyon fontos. A nemzetközi bankok nem válhatnak annyira nagyjá, hogy úgy érezzék, hogy nagyobbá váltak, mint a nemzeti hatóságok, vagy akár mint az európai hatóságok is, és ezért fenyegető mértéket öltsenek. Tehát amikor úgy érezzük, hogy ilyen problémák merülnek fel, akkor a lényeg az, hogy a bankok igenis úgy mehesenek csődbe, hogy az egész rendszernek a fennállását ne kockáztassák meg. Nemzetközi megállapodások tekintetében nagyon fontos, hogy itt Európában egyeztessünk az amerikai kollégáinkkal, és amennyire csak lehetséges megállapodásra jussunk a tőkeelvárás szintje tekintetében is, hiszen az úgynevezett SIFIS rendszer szempontjából fontos pénzügyi intézetekről van szó, és hogy egy általános nemzetközi megállapodás legyen ezekre érvényesen. Remélem, hogy ezt meg tudjuk oldani. Nagyon fontos, hogy Európa egy hangon szóljon, ez megkönnyíteni a helyzetet. De végül nagyon fontos, hogy azt is elismerjük, hogy azok az országok, amelyek a nagybankrendszereket támogatni kívánják, végül is Láttuk ezt Izland és Írország esetében is. Két olyan ország, attól függetlenül, hogy mit mond a nemzetközi megállapodás, a bankrendszerük hatalmassá vált a GDP-hez képest, semmilyen módon a bankrendszerüket nem lehetett megmenteni a hazai adófizetők eszközeivel, és ez teljesen egyetemen kiderült Izland és Írország esetében is. Ezt a problémát el kell, hogy kerüljük. Ezért néhány ország úgy gondolja, még hogyha nem is sikerül a nemzetközi megállapodást elérni, otthon, hazailag, nemzeti szinten szükségük van, hogy ezt a problémát megelőssék. Ez az ez talán a legnagyobb probléma, amit meg kell, hogy oldjunk. Ha ez nem sikerül, akkor attól félek, hogy a következő 10-20-50 év múlva bekövetkező válságnál az emberek majd azt fogják mondani, hogy tudták, mi a probléma, be, meghatározták a problémát, csak egyszerűen nem tudtak rá választ adni. És ez az eljövő generációk számára nagyon katasztrofális lenne. Ezért muszáj dolgoznunk ezzel, nem szabad a lobby hatásokat befogadnunk, továbbra is dolgozunk kell azon, hogy megoldjuk ezt a problémát, azért, hogy biztosítani tudjuk azt, hogy a következő válság a két most felmerült legnagyobb probléma miatt újra bekövetkezhessen. Elnök, köszönöm. Äh, Köszönöm szépen. Azt meghallgattam azt, hogy Gulyá asszony kérdésére, illetve Kafán úr kérdésére hogyan válaszolt Andrea úr, és itt utalt a jogalkotási folyamatra is. King úr legutóbbi megjegyzése azt sugalja nekem, hogy ez idáig nem foglalkoztunk a GDP kérdésével, ezt láthatók az izlandi banknál, illetve az ír banknál, és akkor azt láthatjuk, hogy a rendszer nem működött korábban. Ami pedig a koncentrációs folyamatokat illeti, ez nem, hogy kisebbeket, hanem nagyobbakat elem, eredményezett, vagy, vagy ha arra a bankra gondolok, amely átvette a Fortiszt, vagy a Commerzbankra gondolok, amely átvette a Drézná bankot, akkor láthatjuk, hogy mivel állunk szembe. Van még egy kérdésem. A stresszteszt uh, hogyan is néz ki? A Bázel 2-nél vannak olyan országok, amelyek még ezt nem alkalmazták, nem uh, a, a saját tőke előírásoknak 10 éves türelmi idő van. Vannak olyan szabályok, amelyek az EU tagállamaira kötődnek, és most kérdezem Andrea urat, ön egy stressztesztet végez el, fél év múlva lesz meg ennek az eredménye, ott már a Bázel 3 most veszik alapul a saját, követ, saját tőkekövetelmények szempontjából, anélkül, hogy figyelme vennék a 10 éves türelmi időszakot, tehát az európai bankfelügyelet hogyan jön ahhoz, hogy olyan dolgokat vezessen be, amely versenytőzülást eredményez. A Bázel 3-asnál csak egy percet kapott, mondja az elnök, csak egy percet kapott, de akkor befejezném a kérdésemet, tehát az Európai Bankfegyőlegyelet a legutóbbi stressztesztnél miért alkalmazta a, saját, vagy miért változtatta meg a saját tőke követelményeket, amit a parlament elfogadott, és így emiatt az EBA versenytorzulást idézett elő. Elnök, úgy gondolom, hogy ez volt akkor a plusz EPP kérdés, Andrea szó. No, thank you for... Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdéseket. Mm, így lehetőséget kaptam arra, hogy megmagyarázom, hogy hogyan hozzuk a döntéseket az EBA-ban. Először is van egy jogalkotási definíciója a tőkének. Ennek alapja a hármas rendszer, és ez a definíció, a tőke definíció bizonyos mértékben diszkvalifikált, hiszen a piacok most már a hibrid eszközöket nem fogadják el olyan megbízhatónak a veszteségfedezetre, mint korábban. A múlt novemberi szöuli megállapodásban is szerepel az, hogy a tőke definíciója sokkal inkább a eszközökön alapuljon, tehát a tényleges eszközökön. Abban teljesen igaza van, hogy ugyanakkor a G20-ak döntést hoztak a Bázel Bizottságról és a szabályozó hatóságokról, a tekintetben, hogy legyen egy hosszú általási időszak az új tőke benchmarkra. Pontosan azért, hogy még mindig gyenge felendülést ne kockáztassuk. Természetesen az EBA-nak nem szándéka, hogy a döntések ellenében lépjen. Pontosan ezért nem kértük, hogy legyen egy Bázel 3-as meghatározása a tőkeeszközöknek, vagy állóeszközöknek, és benchmarkként egy korlátozóbb definíciót használunk a tier 1-es rendszer alapján. Persze ebben már implicit módon benne van az a következő lépés is, ami január 1-től érvényes. Az a megállapodás, amit sikerült elérnünk, azt tartalmazza, hogy a benchmark nagyon közel lesz ahhoz a tőke definícióhoz, amely 2013. január 1-től lesz érvényes, amikor majd az új keret alkalmazásra kerül. Úgyhogy a teljes általánosi intézkedésekkel együtt lesz az érvényes, amelyek most folyamatban vannak. És a stressztesztekkel által lefedett időszak az 2012. december 31-ig tartanak, és így a bankoknak megvan a lehetősége arra, hogy a tőke szintjüket megfelelően helyreállítsák, és felkészüljenek arra az új elvárásokra. De ez még nem a végleges Bázel 3-as elvárásokat jelenti, hiszen azok csak 2018-tól lesznek érvényesek, és sokkal szigorúbbak lesznek, mint a mostani szabályok. Még fontosnak tartom megjegyezni, hogy ugyanazokat a benchmarkokat várjuk el, mint amit az Egyesült Államok az jogalkotás szerinti stressztesztjeikben alkalmaz. Ezzel fokozni kívánjuk az eredmények hitelességét az egész világban. Tudniuk kell, hogy a bankjaink, főleg a bizonyos országok bankjai nehézségeket élnek át államadosságok miatt. Problémáik vannak a pénzpiacon, és sok pénz nemzetközi befektetőktől, akár amerikai befektetőktől érkezik. Úgyhogy biztosítanunk kell az, hogy az eredményeik hitelesek, és hogy ezeket megfelelően tudják értelmezni és elfogadni a nemzetközi befektetők is. Úgy gondolom, hogy jó döntést hoztunk. Tehát nem a Bázel 3-as teljes megvalósításáról van szó 2018-ig még. Köszönöm. Thank you. Next question. Elnök, köszönöm. Következő kérdés szocialisták részéről. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse... Köszönöm szépen. King úrhoz intézném a kérdésemet. Nagyon sok bankár úgy gondolja, hogy az államadósággal kapcsolatban van egy rendszer szintű kockázat. Az Egyesült Királyságban ez az államadóság nem hasonlítható nagyon sok eurozóna ország adósságához. Az angol bankok nagymértékben fölvásárolták az adósságokat, az adó, a hiteleket. A kérdésem pedig az, hogy ez enyhítette az államadóság válság kockázatát az Egyesült Királyságban, illetve az SRB alelnökeiként milyen következtetéseket vonnak le, milyen tanulságokat vonnak le, az Európai Központi Bank milyen következtetéseket vonhat le, és hogyan enyhítheti az ilyen kockázatot. Well, I can tell you we purchased 200 billion pounds worth 200 200 milliárd fontról van szó, ez egy hatalmas összeg, de ez egy nagyon szokásos monetáris eszköz, növelte a pénz rendelkezésére állását a gazdaságban, biztosította azt, hogy ne csökkenjen a pénzellátás, és az Európai Központi Bank és mi magunk is vizsgáljuk, és úgy gondoljuk, hogy fontos indikátor a piac helyzetének a rendelkezésre álló likvid eszközök mértéke, úgyhogy mindenképpen szükség van ez ilyen eszközökre. Másodszorban nem hiszem, hogy ennek bármilyen konkrét hatása lenne az államadóság kockázat tekintetében. Ugyan akkor az Egyesült Királyságban az államadósággal kapcsolatos kockázatra hatott, hiszen itt választások voltak menet közben, főleg az új kormány a múlt évben hihető középtávú tervel állt elő azért, hogy a deficit kérdéseit megoldja, hiszen hatalmas a deficitje az állami madosság a pénzügyi válság következtében az Egyesült Királyságnak, és ezért a piac, ahogyan értelmezi ezeket a államadósági kérdéseket, ez nem közvetlenül kapcsolódik a közfoti bankok fellépéséhez. Elnök, köszönöm. A következő kérdés Többos King teszi föl, szintén King úrhoz. Uh, the... Köszönöm szépen. Hogyha megnézzük a rendszerkockázatot európai szempontból, akkor a válaszokat csak részben kaphatjuk meg, és hasznos lenne, sőt, jó, jó is lenne az, hogyha összehasonlítnánk a partnereinkkel és ezeket a dolgokat, például az USA-val, hogy a kérdésem az az, hogy van-e információs formális elképzelésük arról, hogy hogyan kívánnak az USA hatóságával együttműködni. Második kérdésem, azok a viták, amelyeket folytattak, arra vezettek, hogy hogy mutaték akkor, hogyha hamarabb kikerülnek ezek az eredmények, és ez rossz hatással jár a piacokra, hogyan tudnak ezzel bánni. Először is, a, a pénzügyi szektor globális természetű, ahogyan ön is mondta, másrészt a bankválság okai is globálisak voltak, nem csak egy kontinenset, kontinenst érintettek, hanem a takarékoskodó ázsiai országoktól a nem annyira takarékoskodó európai országokon át mindenkit érintettek, tehát igaza van, amikor az SRB-ben összeülünk, akkor nem mondhatjuk azt, hogy Európát határok kövezik, és a világ többi részét figyelmen kívül hagyhatjuk. Ez nem így van. És az egyik kockázat, amelyre én is felhívtam a figyelmet, az egyik nyilatkozatomban az az, hogy az alacsony szintű ö, kamatlábak milyen hatással vannak a gazdaságra, és hogyha ezek emelkednek Európán kívüli okokból, akkor ennek milyen hatása lenne a pénzügyi ágazat törékenységére. Tehát valóban beszélnünk kell partnereinkkel Európán kívül. Véleményem szerint nincs értelme annak, hogy egy újabb gépezetet, formális gépezetet hozzunk létre, már így is elég sok bizottságot létrehoztunk a válságot követően. Most arra van szükség, hogy nyitottan beszéljenek egymással az emberek, akár magánbeszélgetések keretében is, és a tettek mezeire lépjenek. Jean-Claude Tirsé, illetve jó magam, rendszeresen föntartjuk a kapcsolatot a G20-as partnereinkkel Bázelben, pedig két havonta találkozunk, és ugyanígy a g 7 ülésén, valamint a AMF ülésein is. Tehát rengeteg lehetőség van tehát. Az alelnökeink is találkoznak a pénzügyi stabilitási tanácsban. Fontosnak tartom, hogy az ESRB ezt a perspektívát, ezt a gondolatot szem előtt tartsa. A tetteinket csak úgy koronázhatja a siker, hogyha tudjuk, hogy Európa egy nagyobb kép egyik kockája csupán. Aztán fölvetett annak lehető, lehetőséget, hogy az ESRB tanácskozásai esetleg kiszivárognak, még mielőtt mi szeretnénk. Nem ez a tapasztalatom, sem a Bázeli Bizottságban, sem pedig a másik négy bizottságban, amelynek része vagyok. Erre még erre nem nagyon látunk. példát. A politikusok néha kiszivárogtatnak dolgokat, de központi bankárok nem. És nagyon remélem, hogy az LSRB asztala körül ülő kollégák bizalmasan kezelik a bizalmas ügyeket, eddig ez így működött. Uh, a bizottságunk bűróülésének a bizalmassági kérdéseiről is szó van, és akik jelen vannak, jobban kéne, hogy figyelembe vegyék azokat a kérdéseket és válaszokat, amelyek itt most elhangzottak. Gay Mitchell-től van egy kérdés, Andrea Enriához szól a kérdés elvileg, de majd meglátjuk. Köszönöm, elnök asszony! Andrea Enria elnök úr, elnök helyettesnek szeretném feltenni ezt a kérdést. Az ESRB tényleg tud-e cselekedni? Nem túl sokan ülnek-e ott az asztal körül, hiszen sokszor fölmerül ez a probléma. King úrtól azt szeretném kérdezni, hogy hallottam, hogy azt mondja, hogy a, az ír adófizetők nem tudják menteni a bankrendszer, de hát 30-ról 100 20%-ra emelkedett föl ez az arány, és tudjuk, hogy mi az arány itt az államadóság és a magánadóság között. De a költségvetési deficit nagyon magas, és foglalkozunk kell ezekkel a kérdésekkel most. Aztán van még egy kérdés, a bankok tökésítése és a bizalom a bankokban. Nagyon sokan azt mondják, hogy ha bíznának, akkor lehetne, lehetne megoldás. 130 milliárd jelenleg Európai Központi Banki likviditás. Nagyon jó, de ez egy 14 napos eljárás, mire ezt aktiválni lehet. Az önök szerint növelné a bizalmat, hogyha közép vagy hosszú távú lenne ez mondjuk 6 vagy 12 hónap, nem mind, csak egy része, és akkor az emberek látnák, hogy az ír adófizetőktől nem kérik azt, hogy mindent azonnal megtegyenek, és hogy van egy bizonyos, nem csak rövid, hanem közép és hosszú távú megoldási lehetőség. Andrea, akkor kérem, hogy a kérdés első felére adjon választ. Ah, igen, ez egy hatalmas asztal, nagyon sokan ülnek az asztal körül, de úgy gondolom, hogy pontosan ez az erőssége az SRB-nek, hogy minden érdekelt fel, részt vehessen a makropudenciális áttekintésben. És hogyan is kell, hogy dolgozzunk azért, hogy elkerüljük azt, hogy itt csak egy szabad beszélgetés folyjon. Úgy gondolom, hogy a gyártási folyamat kell, hogy hatékony legyen, méghozzá úgy, hogy meg tudjuk határozni a kockázatokat, és cselekvésre tudjunk felhívni. A, megfelelő lépéseket az ESRB életének első hónapjában már megtettük ebbe az irányban. Először is a Steering Committee nagyon fontos testület, hiszen stratégiai iránymutatásokat állít elő, szervezi a vitákat az ESRB-vel kapcsolatos témákról, ez egy, ugye egy sokkal kisebb testület. Az is fontos, hogy a technikai csoportok megfelelően dolgozzanak, és tényleg konkrét javaslatok állhassanak elő az elsőbbi számára. Továbbra az is fontos, hogy minden résztvevő hatékonyan hozzájáruljanak a munkához, hiszen így tudunk csak megfelelő vitákat lefolytatni. Azt hiszem, az egyik legfontosabb probléma, vagy a legjelentősebb probléma a válság alatt és után, hogy nem voltak olyan lehetőségek, hogy, hogy őszinte bizalmas egyeztetéseket lehessen lefolytatni a pénzügyi stabilitási kérdésekről az összes érdekelt fél részvételével. Most ez az asztal fölállt, és nagyon pozitívnak tartom, hogy minden érdekelt fél ott ül az asztal körül. Elnök Melvin Még szeretnék egy megjegyzést fűzni ehhez a kérdéshez. Nem igazán lelkesedem a hatalmas ülésekért, még a kicsikért sem nagyon Hogyha csak beszélgetés történik, és nincs idő gondolkodásra a válságban. Jobb lett volna, hogyha több időnk van gondolkodni, és nem csak mindenféle üléseken vettünk volna részt. Viszont az ESRB esetében mi is történik, az asztal a emberek a legfontosabb politikai szereplők, és legfontosabb vállalásuk, az elkötelezettségük, ezt nagyon fontosnak tartom. Már eleve az, hogy az idejéket szánják erre, úgyhogy ez is mutatja, hogy preferenciának tekintik azt, hogy minden erőfeszítést megtegyenek itt az asztal körül. A korábbi négy évből megvannak a tapasztalataik, a, ismerik a kihívásokat, a problémákat, és ezért is fontos egy ilyen fórum. Nem akarok egy nagyon nehéz vitába az írhatóság és az európai hatóság közti vitába beavatkozni. Az ír kormány és az ír állampolgárok előtt hatalmas kihívások állnak, ez egyértelmű. És ez a kétoldalú egyeztetés remélem, hogy jó megoldásra fog vezetni. Természetesen könnyebb egy adóssági kérdést akkor kezelni, hogyha hogyha folyamatosan vagy viszonylag hosszú idő alatt merül fel az a probléma, és nem csak hirtelen. Az Egyesült Királyságnak is szerepe van ebben, hiszen mindig is nagyon hosszú ideig halmozódott fel az államadóssága, és ez végül is pozitív volt a válságban. Egyébként ez azért is fontos, hogy milyen üzenetet adunk mi a bankrendszernek, és a bankrendszernek is fontos, hogy a kevésbé a rövid távú, hanem inkább a hosszú távú hitelekre koncentráljanak. A bankároknak az a fontos, hogy rövid távon sokat keressenek, Hogyha erre nincs lehetőség, akkor várniuk kell a pénzükre, de nem lehet mindig az állampolgárokhoz vagy a központi bankhoz fordulni, hogy kompenzáljanak. Úgyhogy nekünk kell tudnunk nemet mondani. Mi nem, vagy, nem azért vagyunk ott, hogy támogassuk a bankok pénzjárát. Úgyhogy fontos a hitelezés, mindenki, minden szereplőnek meg kell tennie a saját feladatát ebben a helyzetben. Mindannyiunknak le kell vonnia azt a következtetést, hogy nagyon fontos az adósságok kihúzása. Elnök, köszönöm szépen. Elvileg még egy kérdésünk lenne a néppártól és a szocialistákról, de Premans és Werner is már több mint két percig beszéltek, és két kérdést tettek föl, most meg már nincs is több időnk, úgyhogy remélem, hogy megbocsát ez a két frakció, hogyha a további kérdéseket már nem hallgatjuk meg. Szeretnék köszönetet mondani az alelnököknek az ESLB részéről. Mint mindig, a megbeszélés egyre érdekesebbé válik a vége felé, addigra melegszünk fel, ezt nem szabad elfelejtenünk, úgyhogy legközelebb hosszabb ideig fogjuk majd önöket vendégül látni. Köszönöm! Uh, we'll now have a technical pause for a few minutes néhány perces technikai szünet, aztán folytatjuk egy jelentésével. Okay, if everybody is back. Uh, ha mindenki visszajött, tovább lépünk. Négyes napi rendi pont. Készvényben jelentése. Könyvvizsgálói szakpolitikai és tanulságok a válságból. Módosító indítványokról fogunk most beszélni. A jogi bizottság készítette a jelentést, mi véleményt készítünk ehhez. Kérem, vezesse be ezt a véleményt. Köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek. Először is elnézést kell, hogy kérjek, hiszen nagyon szorosak voltak a határidők a téma tekintetében, és a több árnyék előadó vagy a húsvét előtt, vagy ezen a héten nem, ért, nem állt rendelkezésre, nem ért rá, úgyhogy csak most tudott elkészülni a módosítókra vonatkozó kompromisszumos javaslat. Az árnyék előadók ennek ellenére, és a Júri Szakbizottság tagjai is sokat dolgoztak ezen. A módosító indítványok alapján az Elkon és a Júri által benyújtott módosítók tekintetében is láthatják, hogy nagyon sokféle véleményt fednek le, a mi szakbizottságunk tekintetében is, a Júri tekintetében is, a könyvvizsgálat jövőjére vonatkozóan. Úgyhogy ez egy jó alkotás előtti időszakban készül a jelentés és itt mindig jó és független hatástalományt kell végezni, ez nagyon fontos, tehát ha bármi is szerepelni fog egy jogalkotási eszközben a jövőben, ennek megfelelő alapja kell, hogy legyen. Az is az összes módosító mögött fönnáll, hogy magas minőséget kell biztosítani minden szektorban a könyvvizsgálat tekintetében. Az is fontos, hogy az összes módosító indítványban meglássuk azt, hogy mindenkinek valamilyen módon szándékában áll növelnie a könyvvizsgálói szolgálatokban résztvevők számát, főleg külső könyvvizsgálatok tekintetében. És nagyon fontos az is, hogy bármilyen előnye annak, hogyha növeljük a könyvvizsgálók számát, ez nem növelheti aránytalanul a könyvvizsgálat költségét az Európai vállalkozásaink számára. Többféle vita lefolyt, és ezt követően most a módosító indítványok alapján azt mondhatom, hogy talán el tudom azt fogadni, hogy az audit tenderek minden szektorra érvényesek legyenek, és esetleg a pénzügyi szolgálatokat másképp kell majd kezelni. Nagyon sokan gondolják úgy, hogy a könyvvizsgálat az könyvvizsgálat kell, hogy legyen, és egy standard pedig standard kell, hogy legyen ezen kívül az is a véleményem, hogy a könyvvizsgálat a cégirányítással kéz a kézben kell, hogy működjön. Maguk a vállalkozások azok, amelyek az elvárásoknak meg kell, hogy feleljenek a beszámolások tekintetében, illetve az eljárások tekintetében. A könyvvizsgálat csak egy utolsó ellenőrzés. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ezek a módosító indítványok ebbe az irányba mutatnak el, várom a vitát az árnyék előadókkal együtt, és Masszív Hidagó úrral együtt. Tehát szeretném meghallgatni az önök véleményét, és a véleményük alapján majd pontosítanom fogom a kompromisszumos módosító indítványokat. Ma este fogjuk ezeket kiküldeni az árnyék előadóknak, és holnap lesz vita. Nagyon még egyszer elnézést kérek, hogy ilyen szűkek a határidők, de hát sajnos az elmúlt hetekben ezt másképp nem tudtuk megoldani. Elnök, köszönöm. Astrid ott meg nevében szeretne hozzászólni? Le Swinburne. Köszönöm. A Swinburne jelentés szerencsére egységesebb képet mutat, mint a Júri Bizottság véleménye. Azt hiszem, hogy az, a Gazdasági és Monetáris Bizottságban megfelelően ellátjuk a feladatunkat, elsősorban a gyakorlati következményekkel számolunk, ahelyett, hogy mindenféle igazságszolgáltatásba bonyolódnánk ezt nem brutális módon tesszük, és bizonyos döntések hibásságára sem feltétlenül akarunk rámutatni. Egy-két következtetést levonhatunk a pénzügyi válságból, és természetesen ez reformokat von maga után. A jobb cégirányítás felé mutat ez, amely lehet segítségével elkerülhetjük a rendszer szintű kockázatokat. Én a saját módosítomban azt kérem, hogy a könyvvizsgálói reformok legyenek benne a vállalkozások általános irányítási rendszerébe, mert nagyon fontos a koherenciát biztosítani fontos, hogy egységes képet alkossunk, és jó gazdaságirányítási gyakorlatot folytathassunk az elmúlt fények tanulságának tükrében, tehát globális képet alakítsunk ki, és ne másodlagos kérdések sokasságába bonyolódjunk. Kérem, hogy fogadják szeretettel a módosítomat. Uh, Marcus uh, fog szólni ott már mellében, és nem pedig Astrid. Semmi gond, megoldjuk. Akkor szeretném most hozzászólni? Hogyha kikapcsolnál Lulling azt a mikrofonját, annak nagyon örülnék, mondja a képviselő. Karasz kollega arra kért engem, hogy mondjak egy-két szót erre, erről a jelentésről. Jelenleg még a rehabilitációval van elfoglalva, és ezért vállaltam ezt a feladatot magamra. A kérdés az az, hogy, hogy ez hozzájárul-e a krízis lezárásához, és nem válaszolja meg a hatástanulmány kérdését sem. Tehát ezért úgy gondoljuk, hogy el kell azon gondolkodni, hogyha az az érzésünk, hogy a könyvvizsgálók sok minden függ, akkor intézkedni kell, de úgy vélem, hogy a zöld könyv sem ad arról felolagast, hogy valóban van összefüggés a két dolog között. A bizottság azt is kritizálja, hogy bizonyos könyvvizsgálótárságoknál koncentrálódnak a, a, a a, a monopóliumot hoznak létre, és attól félnek, hogy a kisebb, középméretű könyvvizsgáló cégeket ezek a nagyobb cégek előzik a piacról, és ezért kellene másfajta pályázati kiírás. Úgy vélem, hogy ez jó lehet, bár itt a frakciónk részéről különböző módosítók vannak, ezt még tisztáznunk kell, szerintem ezt majd Kerász úr tisztázni is fogja. A második dolog, ez a kötelező pályázati kiírások, ez a minőséghez is tartozik, ez a könyvvizsgálat minőségéhez is, és el kell azon gondolkodni, hogy szükség van-e arra, hogy valóban ezt az utat járjuk, vagy inkább más átlátható szabályokat kellene alkalmaznunk. És ezekkel is el lehetne érni azt, hogy sokkal átláthatóbb legyen a piac. Az utolsó témakör, ez a közös auditálás. Itt már van tapasztalat a tagállamok részéről, nem feltétlenül pozitív ez a tapasztalat. Nem tudom, hogy ez most üdvözlendő, vagy, vagy nem, hogy ezt az utat választjuk. Úgy vélem, hogy Swinburne kollega már megfelelő megjegyzéseket tett a jelentésében ehhez, és ő is eléggé visszafogottan közelíti meg ezt a témát az eddig ismeretleink alapján azt mondhatjuk, hogy ez nem feltétlenül a helyzetjavulását eredményezi. Úgy vélem, hogy ez egy jó vélemény lesz a Juri számára. A kulcskérdés az az, hogy most a könyvvizsgálat felelős a válságért vagy sem. Hogyha nem, akkor nem kell itt egy túlságosan bonyolult szabályt létrehozni, mert pontosan annak az ellenkezőjét fogjuk létrehozni, amit szerettünk volna. Tehát nem az a célunk, hogy a négy nagy céget még jobban erősítsük, és a kisebbeket pedig igazából előzők a piacról az előírások által. Utolsó megjegyzés, amikor a bankok vizsgálatára van szó, a nemzetközi szinten működő bankokról van szó, és ezek vizsgálatáról, akkor úgy gondolom, hogy az elmúlt években nem igazán nőtt a vizsgálatok minősége, bizonyos struktúrák alakultak ki, és meg kell nézni, hogy az elmúlt négy, négy évben mi történt. Itt nem hiszem, hogy feltétlenül javult a helyzet. végül is, eh, akiket eh, ellenőriznek, azokat kell ellenőrizni, és eh, nem pedig magukat, az ellenőrzőket. Thank you, Provence. Köszönöm, Provence. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, hiszen kompromisszos módosító indítványokat állított össze, amelyek alapján vezetni tudja a vitát, kibővítve a spektrumot a kezdeti megközelítés tekintetében, ahogy a véleménykészítésekor először hozzáállt a kérdéshez. Felbel úr után szeretnék én is szólni. A zöld könyv célja és a válság közti kapcsolatról a könyvvizsgálók nem felelősek a válságért, de általában a feladatuk az, hogy a vállalkozások könyvvizsgálati feladatait lássák el. Úgyhogy a, azt kell megvizsgálniuk, hogy egészséges a finanszírozásuk ezeknek a cégeknek, és semmilyen jelzést nem adtak, úgyhogy az a rendszer, amely szerint működnek az auditálás, a könyvvizsgálat tekintetében, és ahogy a vállalkozások köztük, a nagy pénzügyi vállalkozások pénzügyi felállását ellenőrzik, hát hogy szoftan fogalmazok, hiányos volt. Úgyhogy nem mondjuk azt, hogy felelősek a válságért, nem azt mondjuk, de azt mondjuk, hogy nem járultak hozzá ahhoz, hogy szociális feladatukat ellássák a társadalmi struktúrában ellátandó feladatukat, vagyis nem adtak jelzést arról, hogy problémák vannak. Úgyhogy ebben a bizottságban úgy gondolom, hogy ezzel mindenki egyet tud érteni Hát egy olyan válságot élünk, amikor egy könyvvizsgáló sem mondta azt, figyeljenek oda a nagy cégek finanszírozása, vagy pedig a, akik a Supreme rendszertől függtek, itt problémák merültek föl. Két megjegyzésem lenne, mielőtt belemennék a részleteibe a kompromisszumos módosító indítványok tekintetében először is úgy a zöld könyv hatájával kell foglalkozni. Először az előadónk azt javasolta, hogy csak pénzügyi intézményekről beszéljünk, vagyis a rendszer kockázatú intézményekről beszéljünk. És sok módosító indítványnak az volt a célja, hogy kibővítse általában az pénzügyi intézményekre a hatályt. De a zöldkönyvnek nem ez a feladata. A zöldkönyv az összes céget célozza, amelyeknél könyvvizsgálat van. Gazdasági Monetáris Bizottságban ülünk, tehát nem pénzügyi bizottságban ülünk, ezért a gazdasági dimenzióval kell, hogy foglalkozunk. Minden vállalkozásról szó van. Hogyha az elszámolásokat ellenőrizni kell. Egyébként ott van a nyolcas irányelv, Wolf Klins előadó készítette akkor a jelentést, hát ott csak pénzügyi intézményekről van szó. Szeretném, hogyha újra megtekintenénk együtt a megfogalmazást, úgyhogy persze kétségtelen, hogy elsősorban a pénzügyi intézményekkel, és még inkább elsősorban olyan pénzügyi intézményekkel kell, hogy foglalkozzunk, amelyek az Európai Unióban több országban jelen vannak. De őszintén megmondom, hogy nem szabad korlátoznunk a véleményünket a pénzügyi intézményekre. Minden vállalkozás, ahol könyvvizsgálat van, a tárgyát kell, hogy képezze a mi vizsgálatunknak. És főleg olyan vállalkozásoknak, amelyeknél fontos szerepe van a könyvvizsgálatnak. Az előadó bemutatta a kompromisszumos módosító indítványokat, de ha jól értettem, még vannak olyan módosítók, amelyeket ezek nem fednek le. A szocialista frakció nevében két fontos módosító indítványt szeretnék kiemelni, és szeretném meghallgatni az előadó véleményét a e tekintetben. Hatos azokkal a kockázatokkal foglalkozik, amelyek a négy fő cég valamelyik hibájával vagy problémájával foglalkoznak, hiszen a koncentráció problémája fölmerül, és ez kockázatos az összes intézkedés tekintetében. Aztán pedig a 80-as, amely kicsit bonyolultabb lesz majd egyeztetni egymás közt, de fontosnak tartom a 80-ast is. Mi is az elképzelés? A jogalkotáson keresztül nem lehet a könyvvizsgálókat arra kötelezni, hogy tartsák tiszteletben és értékeljék a szociális környezeti felelősségét a cégeknek. De ahogy mi ezt megfogalmaztuk, legalábbis kezdjük meg a vitát erről. Luling asszony azt mondja, hogy ezzel a témával párhuzamosan a gazdasági irányítás is felmerül. De én úgy gondolom, hogy és azt megtehetjük a 80-as cikkel, 80-as módosítás, módosítóval, hogy a két elemet egymásra párhuzamosan kell, hogy említsük. És ez a zöld könyvben szerepel, úgyhogy átvehetjük ezt ide. Tudom, hogy ez elsősorban a jogi bizottságnak kompetenciája, de nem tiltott a mi számunkra sem, hogy a szociális és környezeti felelősséggel foglalkozunk a vállalkozások tekintetében. Az első kompromisszumos módosító indítványa kapcsolatban Antoni Sánchez kollégánk egyes módosító indítványában az utolsó része a módosítójának hiányzik a kompromisszumos módosító indítványból, pedig szerintem azt jól lenne átvenni. Kettes kompromisszumos módosító indítvány, ez a hatály hogy csak a pénzügyi intézményekre vonatkozóan vagy sem, ezt most nem ismétlem el még egyszer, ugyanez a hármasnál, négyes kompromisszos módosító indítvány. A 37-es módosító indítványok egy részét nem vette át, pedig ott az szerepel, hogy a könyvvizsgálat minősége fontos, hiszen azt átveszi, hogy ennek fontos szociális szerepe van de én azt javasoltam, hogy mondjuk ki pontosan, hogy miért is. Ez azért fontos, mert megadja a lehetőséget, hogy a vállalkozások hozzáférjenek a finanszírozáshoz, amikor egy bank megnézi a jól elkészített számot, számításokat, és hogyha jól könyvvizsgálat, akkor nagyobb a valószínűsége, a lehetősége a pénzügyi eszközök megszerzésének a pénzügyi piacon a bankoktól. Ez az egyik. A másik, a corporate governance, nem azért, hogy, hogy a teljes gazdasági irányítási csomagra utaljunk, hanem pontosan azért, mert a válságot követően a vállalatirányítás elemek, vagyis azoknak a dokumentumoknak a minősége, amelyekhez kapcsolódik a szociális párbeszéd, a vállalkozás irányítás, ezek rendkívül fontosak. Ezért javasoljuk, hogy ezek explicit módon szerepeljenek. Ötös kompromisszumos módosító indítvány azt javasolja, hogy az érdek ellentétet meg kéne előzni a külső és belső könyvvizsgálók között. Mi erősebben fogalmaztunk, szeretném, hogyha az ön által használt kifejezés is erősebb lenne. Hatos, ezt gyengének tartom, majd visszatérünk rá. Hetes kompromisszumos módosító indítvány az egy jó vita alap, Köszönöm, hogy nyitott te tekintetben, és a javaslatunk egy részét átvette bár itt is fönn van már még a hatálynak, a vélemény hatájának a problémája. Úgyhogy csak pénzügyi intézményekkel foglalkozunk, vagy tovább lépünk. Nyolcas kompromisszumos módosító indítvány, itt egy hiba van, proportionate, tehát a way szó helyett mást írt ide be szerintem, aztán az elnökünk 100 kettes Sharon Bones féle 102-es módosító indítvány. Ebben az szerepel, hogy az arányosságot vizsgáljuk meg. Az a megfogalmazás, amit én javasoltam, vagyis az, hogy azokkal a vállalkozásokkal foglalkozzunk, amelyek határon átnyúló tevékenységet folytatnak. Ez nem oldaná meg a problémát? És akkor így meg lehetne határozni a hatályt, amit le akarunk fedni. 11-es kompromisszumos módosítóindítvány, ez is egy vitalap, vannak ellenjavaslataink, szerintem kicsit meg kell erősíteni itt is ezt a javaslatot. 12-es Lulinga asszony szövegének alapján készült, ő most már elment, nem akkor számomra a problémát az, hogy mindent kimondjuk, hogy ha nem tudunk előrelépni, akkor Jó lenne, hogyha itt is szerepelne a vállalatirányítás, de nem azért, hogy a könyvvizsgálat tekintetben ne lehessen azonnal előrelépni. Köszönöm. Yes, it's rather unfortunate. I haven't got a... Sajnálom, de én nekem is van hozzászólásom a kompromisszumos módosító indítványokhoz, főleg itt az utóbbiakhoz. Klinc úr a következő. Köszönöm szépen, rövid megjegyzésem lennének teljes mértékben egyetértek éjjel, a vizsgálat az vizsgálat, és nem szabad szektoronként megkülönböztetnünk, mert akkor csak felaprózódunk. Úgy vélem, hogy ez a vizsgálat megfelel a corporate governance-nek is, és együtt kell történnie a kettőnek. Rövid megjegyzéseim vannak. Ami nem a ga- klasszikus gazdas- gazdasági könyvvizsgálat, hanem egyfajta tanácsadás. Ezzel kapcsolatban nem vagyok annyira kritikus az ötös kompromisszumban. Úgy vélem, hogy a megvizsgált vállalat érdekében áll az, hogyha szolgáltatásokat nyújtanak, olyanokat, amelyek túlmutatnak a rendes könyvvizsgálaton, akkor az nagyon fontos lehet például az adózási vizsgálatok szempontjából. Hogyha ez érdek ellentéthez vezet, akkor ezt szét kell választani, de alapvetően úgy vélem, hogy ezt meg kell hagyni szolgáltatásként, azonban nem szabad, hogy az operatív menedzsment eh, kapja meg ezt a feladatot, mert ott valóban megvan a veszélye annak, hogy bizonyos eh, szolgáltatásokat az ő felfogások szerint akarnak majd elvégezni. Ezt a eh, vizsgáló bizottságnak kell elvégeznie. Azt, hogy milyen szolgáltatásokat nyújthatnak, azt a vizsgálóbizottság bizottság feltételei alapján kell elvégezniük. Tehát nem az operatív menedzsment tagjának kell ebben a bizottságban ülnie. A hatos kompromisszummal kapcsolatban, amelyekről nem beszélek, azok egyetértek, de a hatos kompromisszum esetében itt a pályázati kiírásról van szó. Itt egyetértek Beva Berezze, Én is kritikus vagyok ezzel kapcsolatban. Az a megoldás, amit 2006-ban találtunk, vagyis, hogy nem a cég, hanem a színja partnereknek kell kicserélni az adatokat, szerintem ez megfelelő lehet továbbra is. 11-es kompromisszum, most javaslat az auditokkal foglalkozik. Igaz az, hogy Franciaországban vegyesek a tapasztalatok a közös Aurita kapcsolatban. Elmondhatom saját tapasztalataim alapján. Én sokáig ö, ö, voltam elnökségi tagja a gazdasági társaságoknak, és amikor közös auditokat ö, alkalmaztunk, akkor az sokkal produktívabb volt. És volt ugyanis, hogy állandóan ezt alkalmaztuk mert ez az egyetlen lehetőség arra a cégek számára, hogy megfelelő vizsgálatot hozzanak létre. Például a BDO cég Németországban az egy regionálisan működő cég volt korábban, most pedig már nemzetközi szinten is a saját lábán meg tud állni. Right, I'm looking for the list. Next, it's Sven. Sven Először is köszönöm szépen kollégák, illetve Ké, neked köszönöm a jelentéstervezetet. Várom a gyümölcsöző vitát. Egy-két gondolatot szeretnék megosztani önökkel, amely aggodalomra ad okot számunkra, illetve köszönöm a eddigi hozzászólásokat is. Ami a válságért való felelősséget illeti, nos, Márkuszra utalva azt kell, hogy mondjam, egyértelmű volt gond, hiszen jelentős kockázatot nem vettek észre, nem hoztak nyilvánosságra, rossz befektetéshez vezetett ez, illetve hozzájárult a válság kialakulásához, ezért ezt komolyan kell vennünk. Ezt nem is igazából a jelentéshez fűzött megjegyzésként mondanám el, hanem inkább háttérként. A második kérdés, kiválasztja ki az auditort, a könyvvizsgálót? Természetesen megvan a veszélye az érdek ellentétnek, ezért egy második kötelező auditot kell kijelölni, amelyet nem a cég választ, hanem egy harmadik fél. Beszéltünk már a hitelminősítő intézetekről hasonló körülmények között. Azt hiszem, hogy ez a legtisztább megoldás. Így lehet elkerülni azt, hogy az auditor gyengekezően járjon el, pusztán azért, mert mert tudja, hogy ennek esetleg következményei lehetnek. Tehát ez azt jelenti, hogy ebben a struktúrában van egy érdek ellentét jelenleg, és ahhoz, hogy hitelesek legyünk, valamilyen megoldást kellett találni erre a kérdésre. Javasoltunk egy megoldást, de ez eddig nem látom tükröződni jelentés tervezetben. Aztán még egy megjegyzés. Szeretnénk hangsúlyosabb szerepet adni az európai ellenőrző vagy felügyeleti hatóságoknak, különösen a nagy piaci szereplőket illetően. Erre majd vissza kell térnünk a vitában. Továbbá, Wolf Klinz is utalt erre, ez pedig a felelősség kérdése. Véleményem szerint minden piacgazdasági struktúrában rendkívül fontos, a megfelelő ösztönzők kialakítása. Ezért egyértelműen kell fogalmazni a felelősség kérdésében, és ez egy olyan terület, ahol lehet, hogy szigorúbban, hangsúlyosabban kellene fogalmazni, mint a jelenlegi kompromisszumos javaslat. Ezen túl némi nehézséget okoz nekem az az álláspont, amelyet Wolf javasolt, ez pedig a szolgáltatások és az auditok kapcsolata. Véleményem szerint egyértelmű, hogy ez érdek ellentétet rejt magában, és ezért óvatosan kell eljárnunk. Márkusz megemlítette a kisebb szereplők helyzetét, a szabályozási struktúra esetleg őket veszélybe sodorhatja. Nos, igen, ezt jogos érvnek tartom, óvatosan kell eljárnunk, és azt gondolom, hogy az a javaslat, amelyet mi nyújtottunk, amely szerint egy harmadik szereplő választaná ki a második kötelező auditort, és remélhetőleg ez nem a négy nagy könyvvizsgáló cég egyike lenne, ez esetleg segíteni a közép és kisebb vállalkozásokat a piacon. Nos, kíváncsi vagyok a véleményükre ezzel kapcsolatban. És végül lehet, hogy még eddig nem sikerült végigolvasnom az egész anyagot, és ezért nem láttam azt, hogy a már, piaci struktúrára vonatkozó piaci struktúrát illetően beadtunk egy javaslatot, azt kértük, hogy a verseny főigazgatóságtól egy teljes piackutatást, piaci értékelést kellene készíteni. Ezt nagyon hasznosnak tartom. Köszönöm szépen, és várom az együttműködést. Uh, no, Diego Fail. Köszönöm, hogy Diego Fail. Köszönöm. Szeretném abba kezelni, hogy gratulálok Kének a véleményhez és szeretnék köszönetet mondani az eddig elvégzett munkájáért. Azt is szeretném elmondani, hogy természetesen egy fő cél, ami előttünk áll, és amivel mindannyian egyetértünk ebben a bizottságban, hogy jobb legyen a könyvvizsgálati szolgálat, amennyire lehetséges. Egyetértek azzal is, amit Markus Ferber mondott a válságról, és a válság kapcsolatáról, avval a témával, amiről itt most szó van. Nem hiszem, hogy egy válság miatt mindent meg kéne változtatni. Van egy bizonyos általános probléma, vagyis, hogy a nyolcadik irányelv hatályba lépésétől kezdve eltette már valójában annyi idő, elégséges idő, hogy következtetéseket vonjunk le, hiszen vannak olyan tagállamok, amelyek csak épp nemrég ültették át ezt az irányelvet, és még mindig talán várnunk kell, hogy mennyire hasznos ez az irányelv. Nem hiszem, hogy túl gyorsan kéne intézkedéseket hoznunk, és vannak specifikus problémák is, amelyekre különösen oda kell, hogy figyeljünk ebben a szakbizottságban a könyvvizsgálat, a cégek, a, hogy kell-e a könyvvizsgáló cégeket rendszeresen cserélni, őket partnernek kell -e tekinteni, aztán a szolgáltatások kizárásának a kérdése, a szakszolgáltatások tekintetében is meg kell vizsgálni a minőséget. És harmadsorban pedig a könyvvizsgálók és a jelenlegi válság közti kapcsolat. Ezekkel a kérdésekkel átláthatóbb módon és párbeszéd alapján kell foglalkozni. A könyvvizsgálók és a szabályozó hatóságok testületek között, illetve azon intézmények között, amelyek dolgoznak, amelyekre vonatkozóan könyvvizsgálatot végeznek, megfelelő párbeszéd kell, hogy legyen. Jobban oda kell figyelni a könyvvizsgáló cégekre, Szerintem ezek azok a fontos témák, amelyekkel foglalkoznunk kell. Még egyszer szeretnék gratulálni a véleményhez és az összes üzenethez, amely vezeti a mai vitánkat. Köszönöm, Werner Langem. Ja, vielen Dank is. Köszönöm szépen. Nem szabad, hogy hibát kövessünk el, és nem szabad, hogy a könyvvizsgáló cégeket tegyünk hibásá a válsággal a nagy hitelminősítő ünnökségek hibáztak, illetve azok a hatóságok, akik átvették ezeket az értékeléseket, hát erre kell gondolnunk, és aztán kívül még egy fehér könyv is, van egyfajta tényfeltárás különböző kérdésekkel, és egyetértek azzal, amit Ferber kollega és amit Klinz kollega is elmondott. Először is a pályázatok kérdése, a négy legnagyobb cég kérdése, a tanácsadás, illetve a vizsgálat szétválasztása. Úgy gondolom, hogy ezek pozitív javaslatok, amelyekkel egy dolgot lehet elérni, mégpedig azt, hogy a verseny, tehát egy 4-8 évente lenne pályázati kiírás, és így a kisebbeknek is adnak lehetőséget arra, hogy növekedni ö, tudjanak. A másik megoldás az lehetne, hogyha nagyobbakat szétverni, de hát ez sem igazán jó megoldás. Tehát nem szabad itt a felelősség kérdését összekeverni, és főként a közös auditokat is lehetővé kell tenni, nem szabad ezeket megtiltani, mert ezek adnak lehetőséget arra, hogy a közepes és kisebb ügynökségek közös E, közösen nagyobb célkel együtt arra utálhassanak. Ez nagyon fontos pont, és e, az eljárás e, alapján véleményt kell adnunk, és ennek a szektornak, a gazdasági szektornak a, a, az igényeit kell szem előtt tartanunk. Thank you very much. Um... I've put a few amendments in here. Köszönöm szépen. Én is benyújtottam egy-két módosító javaslatot, egy gondolat fényében, már amit a irányítás kapcsán megtettünk. Wernerre reagálva azt kell, hogy mondjam, hogy a gazdasági válságot kicsit megúzták az auditorok, és Ahogyan mondani szoktuk, nem szeretnénk a gyermeket is kidobni a fürdővízzel, nem szeretnénk teljesen új struktúrát felállítani, és újra átszervezni mindent. Nagyon fontos, hogy a felügyelő auditor közötti párbeszéd kellő mértékű legyen, és a gyanúk valóban felszínre kerüljenek, hiszen ezen a ponton ezek még nem konkrétumok, hanem inkább csak gyanúk, ezekről azonban beszélni kell. Nem könnyű ez, hiszen nagyon sok tagállamban ez vagy életben van, vagy pedig életben volt. Néha néha bizonyos mutatók problémákra utaltak, és nagy tanulmányokat végeztünk. Most egy teljesen egymásra utalt, egymással kapcsolatban álló korszakot élünk, és lehet, hogy kicsit szisztematikusabban járhatnánk el ezen a területen, és talán itt az európai felügyeleti hatóságok is fontos szerepet játszhatnak. Nem szeretném, hogy őket kizárnánk ebből, hiszen csak azért, mert ez nem pénzügyi ágazatról van szó, szóval az audit ez audit, és nem szeretnénk két teljesen különböző úton haladni. Ezek kiegészítő tevékenységek, amelyeket be kell vonnunk a pénzügyi ágazattal kapcsolatos munkánkba. Jó pár auditor kijelölése, illetve tendereztetés ennek a ezt a folyamatot tapasztaltam, végignéztem Angliában és Belgiumban is, és bizony a négy nagy néha összeül, és megegyezik egymás között, hogy ki, ki az, aki most benyújtson egy, egy pályázatot. Tehát ilyen kényszer pályázatok vannak, Hogyha nem ez a gyakorlat, akkor őszintébb ajánlatok vannak, és élénkebb a verseny. Tehát valóban ezen a területen még van teendőnk. Nem vagyok nagy híve annak, hogy az auditokat korlátozzuk, tehát azt mondjuk, hogy az audit cég csak auditokat végezhessen, hiszen akkor nem, nem a legjobb szakembereket fogjuk bevonni ebbe a gyakorlatba. Fontos, hogy a szakemberek az üzleti élet több oldalát is értsék. Ez nem azt jelenti, hogy audit, az auditot és a tanácsadást ugyanannak az embernek kellene elvégeznie, de fontos, hogy ráláson az auditor erre a területre is. És az egyik megoldás a négy nagyot illetően, a közbeszerzési tendereket illetően, és ugye erre vonatkozóan már javaslatok születtek itt a parlamentben, megpróbáltunk közbeszerzést, több közbeszerzést kiírni a KKV-k számára, és hát nem tudom, hogy miért nem lehetne ugyanezt követni az auditálás esetében. Semmi értelme sincs annak, hogy azt mondjuk, hogy ösztönözni kell ezt a tevékenységet, aztán látjuk, hogy minden helyi hatóság, önkormányzat, illetve a bizottság mindenki csak a négy nagyhoz fordul, hiszen akkor ez a gyakorlat e- fog elterjedni. Tehát nem azt mondom, hogy kötelezővé kellene tenni, de talán valamilyen mércét kéne meghatározni arra, hogy ne csak a négy nagy kapjon ilyen megbízást, és meg kellene néznünk, hogy történik-e változás, történik-e fejlődés. Ha nem, akkor pedig meg kell nézni, hogy ezt hogyan orvosolhatjuk. Tehát ezek voltak az én módosító javaslataim. Remélem, hogy ezek nyitott fülekre találnak majd. Természetesen látom, hogy, hogy más témák is nagyon nagy érdeklődésre tartanak számot, mint például a trialógus, én pedig árnyék jelentéstevő sem vagyok. Én voltam az utolsó hozzászó, most pedig Katie éd a szó. Köszönöm szépen, és szeretnénk mindenkinek köszönetet mondani a hozzászólásért. Én nem utaltam a kompromisszumos szövegre, hiszen csak az Ekon ülés előtt egy órával tudtuk elküldeni. Úgyhogy a, akár árnyék eladóként is lehet, hogy valaki úgy érkezett ide be, ha nem volt ideje beugrani az irodába, hogy csak most látja ezeket. Ezért direkt nem foglalkoztam ezekkel a bevezetőmben, pontosan azért, hogy ugyanolyan kiinduló pontról, ugyan egyenlő eséllyel induljon mindenki a vitában. Minden esetre természetesen már volt, akinek volt több ideje, hogy foglalkozzon ezekkel a kompromisszumos módosító indítványokkal. Minden esetre a jelenlegi állapotukban ezek a szövegek csak első tervezetet képviselnek. Az egyes frakciókban különböző véleményünk van bizonyos fontos kérdések tekintetében, konkrétan például a változtatás, a rotáció, a tenderezés kérdésében hogy hogyan lehet fokozni a versenyt, a közös audita, vagy nem. Megmondom őszintén, hogy sokan azt mondják, hogy egyáltalán nem, és hasonlóan erős hangot hallok a másik oldalról, akik meg azt mondják, hogy de igen, ez a megoldás. Úgyhogy a következő 48 órában még ezen sokat kell dolgoznunk. Ugyanakkor a kompromisszumos szövegek, amelyeket nemrég tudtunk csak kiadni. Ezeken kívül vannak még olyan módosító indítványok is, amelyek ezekben nem szerepelnek, ahogy Pervans Berenc is mondta ezt, ezekről külön fogunk majd szavazni. 25 ilyen szavazás lesz, ha jól emlékszem a jelenlegi helyzet szerint. Prevans konkrétan rákérdezett a hatos módosító indítványára. Én előadóként elfogadom, a nyolcasra is utalt egyébként. Én úgy gondolom, hogy a vállalat irányítási témákkal kéne itt inkább foglalkozni, és a 12-es kompromisszumos módosítványban pontosan be akartuk venni azt, hogy a parlament foglalkozhasson a gazdaság irányítással, de itt is majd külön szavazásra fog sor kerülni, és aztán majd a szakbozi, szakbizottság demokratikus módon fog dönteni arról, hogy mindez a könyvvizsgálói jelentéshez hozzátartozik-e vagy sem. Következő 48 órában tehát az összes frakció véleményét próbálom majd egyeztetni a kulcsfontosságok kérdése bizottságban tenderezés, közös könyvvizsgálat, stb. Én személy szerint úgy gondolom, hogy a külső rotációra szükség van, hiszen a nyolcas irányelv még csak nemrég lépett életbe, úgyhogy még meg kell várnunk annak a hatását. Az én kompromisszumos módosító indítványom egyébként is a kötelező tenderezés volt, de úgy gondolom, hogy mindenképpen minden javaslatunk tekintetében hatástanulmányt kell, hogy végezzünk, hiszen váratlan következményeket, illetve váratlan költségeket nem vállalhatunk. Magas minőségi könyvvizsgálatot akarunk elvárni, de anélkül, hogy túlságosan terhelné ez a vállalkozásainkat. Fölmerült a könyvvizsgálati könyvvizsgálói szolgálat, és hogy mennyire kellene korlátoznunk a különböző szolgáltatásfajtákat. Semmilyen módon nem akarom azt, hogy csak könyvvizsgáló cégek legyenek. Ugyanakkor meg vagyok arról győződve, hogy nincs semmiféle elvárás a tekintetben, hogy az érdek ütközése foglalkoznak hiszen nem lehet több, nagyon eltérő tevékenységet folytatni egy cégen belül. Tehát vannak olyan cégek, amelyek az összes szolgáltatást tudják nyújtani, de úgy gondolom, hogy a döntéseket nem korlátozhatjuk, és nem mondhatjuk azt, hogy bizonyos tevékenységgel valaki nem foglalkozhat. Szerintem nagyon nehéz, hogyha valaki más tevékenységgel foglalkozik, nehéz azt biztosítania, hogy a információ nem áramlik át a vállalkozás egyik ágából a másikhoz. Úgyhogy amikor növeljük a versenyt, akkor ezt is figyelembe kell vennünk. Persze a szakértői tapasztalatot nem fogjuk csökkenteni, hiszen nagyon sok pénzügyi intézmény is itt szerepet játszik, és sok olyan cég van, amely képes belső és külső könyvvizsgálat elvégzésére is. Mindenesetre foglalkoznunk kell itt az egyensúlyjal. Egyébként a kompromisszumos módosító indítványokkal, amennyire lehetett, próbáltam az eltérő véleményeket összeegyeztetni, és egy eh, remélem, hogy itt nem egy olyan lovat rajzoltam föl, ami inkább majd egy tevére fog a végén hasonlítani. Az Econ illetékesség és a Juri illetékessége között természetesen van különbség, valahol fontosabb a Juri illetékessége. Van, amelyik témában nekünk van a vezető szerepünk, a pénzügyi intézmények tekintetében például, valamint a szabályozó hatóságok és a pénzügyi intézmények tekintetében is nekünk van illetékességünk. Kibővítettük a módosító indítványok alapján, tehát sokkal tovább kibővítették a mi véleményt, mint ami véleményem szerint az ekonnak az illetékességébe tartozik. Az előadó biztos, hogy nagyon gondosan meg fogja vizsgálni azt, hogy milyen messzire léptünk túl az illetékességünk határain. Minden esetre az egyeztetés még folyik, a két szakbizottság közös munkájával úgy gondolom, hogy egy jó szöveggel tudunk a parlament elé állni tovább kell majd dolgozni ezzel, még mielőtt jogalkotási javaslata fog mindez válni. Következő napokban várom az együttműködést, hogyha valaki nem árnyék előadó, akkor is fordulhat hozzánk, bejöhet az irodámban, nagyon szívesen fogadom a javaslatokat. Minden esetre megpróbálunk egy méltó dokumentumot összeállítani, amiről a jövő héten tudunk szavazni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. A bizottságban május 9-én fogunk szavazni, a júri 24-én, és a második júniusi plenárison kerül sor majd a plenáris szavazásra. Köszönöm szépen! Szeretném üdvözölni az EKB 2010 évi jelentésének a megvitatásához az EKB alelnökét, aki már megérkezett. Right, thank you everybody. Um... Köszönöm szépen mindenkinek, és üdvözlöm Viktor Konstantiót. Ő is egy olyan személy, aki, aki túlságosan gyakran lát engem, hiszen gyakran megfordulunk ugyanazokon a helyeken. Üdvözlöm az EKB alelnökét, aki az éves jelentést fogja bemutatni 2010-re vonatkozólag. Ezt a jelentést különböző nyelveken rendelkezésre bocsátjuk itt a teremben a képviselők számára. Itt van az enyém például mellettem. Az LKB e a 2010-es monetáris politikáról nyilatkozik, illetve kitér az LKB többi tevékenységre, a központi banki tevékenységre, a pénzügyi stabilitás, stb. A rövid előadása után az arelnöknek megadom a szót a kérdések számára. Nem jelöltünk még készítőt az éves jelentéssel kapcsolatban, ez része annak, amiről majd május 11-én a koordinátorok Strasbourgban beszélni fognak a kijelölések kapcsán. Tehát először a koordinátorok kapják meg a szót, mivel nincsen még készítő, most önnyi a szót tessék. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! Örülök annak, hogy bemutatom önöknek a 2010-es éves jelentésünket, amely része a parlamenttel szembeni elszámoltathatóságunknak. Ez az első alkalom, hogy alelnöki minőségemben vagyok itt önök előtt, és remélem, hogy sikerül gyümölcsöző párbeszédet folytatni először, és a, az elmúlt év monetáris fejleményéről szeretnék beszélni, és szeretném felmérni azt is, hogy milyen makrogazdasági kitekintés áll előttünk. Ezen utolsó pont nem igazán jelzi az előttünk álló időszakat, mivel jelenleg még nem tudunk nyilatkozni a monetáris politika kilátásairól. Beszélek az euróövezet kihívásairól, a pénzügyi stabilitásról és a szabályozásról is. Mielőtt lezárnám a beszédemet, szeretnék beszélni a gazdasági irányítási keretről is, illetve arról a jelentésről, amit a szabadság elfogadott, és szeretnék beszélni a triológusról is. 2010 végén, 2011 elején nagyon nagy kihívásokkal teli környezetet tapasztaltunk. 2010 májusában új kihívások jelentkeztek a monetáris politikával szemben. 2010 eleje óta a gazdasági felrendülés az euróvezetben megindult, és ezt főként a külföldi, a külső igény, külső kereslet hajtotta. Összességében 4,1%-os csökkenés láthattunk 2009-ben, viszont 2010-ben 1,7%-kal nőtt a GDP. Ez sokkal kedvezőbb, mint amit egy évvel ezelőtt vártunk. Előre tekintve azt várjuk, hogy az euróvezet gazdasága továbbra is a fellendülés, fellendülésben lesz a kedvező nemzetközi helyzet miatt. Ezen kívül a monetáris politika, illetve azok az intézkedések, amelyeket eh, elfogadtunk a pénzügyi szektor működési szempontjából, azok is kedvezően hatnak. Tehát eh, úgy gondoljuk, hogy a eh, kilátások kiegyensúlyozottak lesznek. Ami pedig az árak alakulását illeti az euróvezetben, az infláció felfele mutatott 2010 elején, és ez a globális árucikkek árának növekedését tükrözi. 1,6%-ra rugott az infláció 2010-re, és 2011 elején ez növekedik. 2,7-re emelkedett márciusban a legutóbbi Eurostat rövid közlés értelmében áprilisban pedig ez 2,8% volt. Az inflációs kitekintések, kilátással kapcsolatban vannak alacsony kockázatok, ezek a magasabb energiáraknak tudhatóak be, és ezek növelik az indirekt adókat, sokkal nagyobb mértékben, mint gondoltuk volna, és ezek a, a fiskális megállapodást szolgálják ezek az években. Mindez ahhoz vezetett, hogy nagyobb lesz a hazai árnyomás. Monetári szinten azt láthatjuk, hogy a monetáris eh, növekedés még mindig mérsékelt, és középtávon pedig az infláció visszafogott lesz, Ezen körülmények között az LKB kormányzó eh, tanácsa 2011 áprilisában arról döntött, hogy az LKB irányadó kamatlábot bázisponttal csökkenti, és így megpróbáltuk az ástabilitással szembeni veszélyeket elhárítani. Az árak alakulása nem adok ott az infláció növekedésére. Másrésztről viszont az inflációs elvárások az Európai Unióban teljes mértékben megfelelnek a kormányzó tanács azon céljának, hogy 2% körül tartsuk középtávon az infláció szintjét. Ez feltétele annak, hogy a monetáris politika hozzájárulni a gazdaság növekedéséhez. Általában az kamatlábak alacsonyak maradnak. A jelenlegi monetáris politikánk és támogatja gazdasági intézkedéseket, illetve a munkahely teremtést. A jelenlegi pénzügyi feszültségek közepette az LKB számos nem standard monetáris intézkedést is alkalmazott 2010 végén, 2011 elején. Ezen kívül a foglalkoztunk a rögzített kamatlábakkal is. 2011-ben döntött arról az LKB, hogy magán, illetve állami kötvényeket vásárolnak azért, hogy a monetáris politikát erősíteni lehessen. Ezt a likviditás abszorbáló intézkedésekkel neutralizálták. Ezek átmeneti jellegűek, ezek az intézkedések, és ha szükség van rá, ezeket még lehet alakítani. A fiskális politikák területén itt rosszabb helyzetet láthattunk 2009-ben, 2010-ben a GDP az üzenetve a deficit az euróvezetben magas szinten állt 6%-on, még az adó aránya 85% körül mozgott. Egyes országok rendkívül magas deficit rátát mutattak, figyelembe véve a gazdasági visszaesést, ez már a válság előtt kialakult. Nem sikerült bizonyos fiskális politikát végrehajtani. A bevételeket felhasználták, és számos országban nem sikerült megfelelő intézkedéseket meghozni, habár a gazdasági növekedés bizonyos időszakon keresztül magas volt. Intézményi szempontból az EU fiskális kerete amelyet 2005-ben vizsgáltak ez felül, azt gyengén hajtották végre. A örökötvények a kormány által kibocsátott kötvények eléggé volatilisnak bizonyultak. Közös EU-IMF e program került sor, Portugália is segítséget kért az elmúlt hónap során. Előre tekintve nagyon fontos látni azt, hogy három ország tesz komoly reformokat, Görögországnak és Írországnak kell végrehajtani a komoly programokat, Portugáliában pedig most szükség van egy meggyőző reformprogramra. Általánosságban az euróövezetben konszolidációt kell elérni 2011-re. Az elkövetkező évben ezeknek a, ezeket a célokat konkrét intézkedésekkel kell átformálni. Az, hogy a deficit, a, a tanácsát a meghatározott deficit határidőket be kell tartani, Észtországban, illetve Luxemburgban nem kerül sor deficitúlépési eljárásra. Az euróövezetben a kiadások csökkentésére kell koncentrálni. A, nagyon fontos, hogy visszaálltsuk a hitelességet a közkiadások szempontjából, és javítani kell a megfelelő növekedés feltételeit is. Ez a az út a megfelelő gazdasági intézkedések irányába. A későbbiekben erről még többet fogok szólni. Most szeretnék röviden szólni a pénzistabilitási eszközökről. 2011-ben az Európai Rendszerkockázati Testület, illetve a három európai felügyeleti szerv megfelelő előkészület után 2010-ben elkezdtem munkáját az ESRB teljes mértékben működik most már. A irányító testülettel már kétszer találkoztunk, és a tanácsoló testület is létrejött az ESRB elemzési adminisztratív segítőt kap az LKB-től, és így próbáljuk megadni az elemzési eszközöket. A Bázel 3-as keretében az EKB teljes mértékben támogatja az Európai Bizottság munkáját a követelmény irányelvvel kapcsolatban. Az Európai Bizottság javaslata, amely 2011 közepén fog megjelenni, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak megfelelőt majd a, ad majd arra, hogy 2012-re megfelelő keretet kialakítsák. Az LKB kiemelte a jelentésében, azt, hogy mennyire fontos a krízis megelőzés és kezelési irá, keret. Az Európai Uniónak sokkal jobb eszközökre van szüksége, annak érdekében, hogy a banki szektorban felmerülő problémákat jobban meg lehessen oldani. A nemzeti rendszereket harmonizálni kell a lehető legjobban, és sokkal jobb koordinációra van szükség a tagállamok között a válság idején. Az LKB e úgy véli, hogy az új EU rezsim egy olyan keretet ad, amelyel meg lehet őrizni az Európai Unió pénzügyi rendszerének stabilitását, és csökkenteni lehet a, az állami, illetve az, az állami költségeket. Ebben a kontextusban az, hogy létrehozunk egy hálózatot, amely tartalmazza a nemzeti bankmentési szerveket, ez nagyon fontos. Az LKB e ezen kívül aktívan részt vesz azokban a vitákban, amit az FSB-vel, illetve G20-szal folytatunk, hogy olyan rendelkezések jönnek létre, amelyen a rendszer kockázatot lehet csökkenteni, és amelyen figyelme váltjuk a globális szempontból fontos intézményeket. Európai szinten stressztesztet végzünk el, ezt az új európai bankfelügyelet végzi, és megpróbáljuk ezt a lehető legszigorúbban elvégezni. Azt eh, várjuk ettől, hogy eh, fel lehet menni valóban az európai bankok eh, egészségét. Hát említsek csak néhány példát erre például szigorúbb előírások lesznek érvényesek a bankok költségelszámolására, a mérlekészítésére, aztán a tőkearány, a szélesebb körű megközelítés helyett most már szüke megközelítés lesz érvényes erre. Az eredménye közlésre vonatkozik ez hasonló módon, és amitől stratégiákat dolgoztunk ki a gyenge intézmények megerősítése tekintetében. Ebben a kontextusban fontos, hogy megfelelő backstopok legyenek érvényesek, ob intézkedéseket hozzunk ezen intézmények esetében. Európának ezeket az eszközöket használnia kell ahhoz, hogy tényleg meggyőzően történjen a bankszektor tőkésítése egész Európában. Végül, hadd gratuláljak az önök szakbizottságának, hiszen nemrég szavazták meg az gazdasági irányítás csomagot. Az ECON fontos lépést tett ezért a gazdaság és költségvetési felügyelet megerősítése tekintetében Európában, Európai Unióban, Euróövezetben. És különösen üdvözlöm azt, hogy az automatikus eljárások tekintetében kibővítették a minősített többségi szavazás A bizottság szerepének megerősítése az eljárásokban, illetve az ebben a kontextusban tett javaslatok ezért üdvözlendőek. Általánosságban az összes intézkedés, amelyeket önök javasolnak, ezek mind szükségesek azért, hogy a felügyeleti keretet meg tudjuk valósítani. Fokozatosan kell alkalmazni a pénzügyi szankciókat a makrogazdasági felügyeleti kerettel együtt, ugyanabban az irányba mutatnak ezek az intézkedések. Egyértelműen meg kell különböztetni azokat az államokat, amelyek az erővezethez tartoznak, és amelyek nem, ez is pozitív. Aztán a negatív egyensúlytalanságok esetében a pénzügyi unió tartozó államoknál másfajta intézkedésekre van szükség. A szerződés, az új szerződés 36-os cikkét több esetben kell alkalmazni. Le kell vonni a megfelelő tanulságokat a válságból, a monetáris unió működése tekintetében is. Végül az, hogy a tagállamok teljesítsék a kötelezettségeket, illetve a növekedés és stabilitási paktumban szereplőket, ez is egyszerűbb lesz az erről övezetben felállítandó új rendszerrel. Ugye konkrét, kötelező kritériumokat állítanak fel e tekintetben. Hasonlóan üdvözlöm azt is, hogy az intézményi intézkedések születnek arra, hogy megbízható, pontos és időben elkészülő statisztikai információkat kell létrehozni. Vannak aggájaink is, a stabilitási és növekedési paktumot nem szabad meggyengíteni további kivételekkel és hosszú listájával olyan faktoroknak, mint a ciklikus fejlemények, közbefektetések, állami támogatások pénzügyi szektorban, hiszen a deficit és adóság kritériumoknak mindig meg kell felelni hiszen itt további lehetőség lenne arra, hogy egyénre szabott döntések szülessenek, és a pénzügyi konszolidáció szükségesé tevő időkben ez nem kívánatos. Sokszor hangsúlyozzuk, hogy ahhoz, hogy hatékonyak legyünk, koncentrálni kell egy sor indikátoron, amelyek a makrogazdasági indikátorokat és egyensúlyt célozzák meg. Tehát pontosan célzott intézkedésekre van szükség az egyensúly megvalósításához, fenntartható módon, fenntartható trendekre van szükség, hiszen a monetáris uniót nem fenyegethetik az egyensúlytalanságok. Természetesen az EU 2020-as stratégiának is ezek a céljai. Persze ez nem jelenti azt, hogy ne ismerném föl azt, hogy koordinálni kell az összes gazdaságpolitikának a dimenzióit, és az európai szemeszter átfogó szerepét is figyelembe kell venni. Mindenesetre a triológushoz pozitívan kívánunk hozzájárulni, és reméljük, hogy sikeresen fog ez lezárulni, vagyis a gazdaságirányítási csomagot majd el lehet fogadni, és végre lehet hajtani minél előbb. Elnök asszony, tisztelt képviselők, a pénzügyi válságból levonandó tanulságok Európa számára azt jelentik, hogy végre hajtanunk az előttünk álló reform feladatokat, a 2010-ben az euróvezetre koncentrálva a válság kiemelte azt, hogy milyen állami szintű és pénzügyi szektor problémák vannak, hiszen két különböző fázisban lépett fel a válság ezeken a területeken. Az állami befektetések, makroszintű egyensúlytalanságoknak negatív hatása lehet a pénzügyi szektorra. Mindkét probléma megoldás alapján az erővezet új pályára tud állni, fenntartható növekedést tudunk megcélozni, és magunk mögött tudjuk hagyni a válságot. Hatékony gazdasági irányítás tudja csak biztosítani a fiskális fenntarthatóságot, a versenyképességet, növekedést, illetve az állandó európai stabilitási mechanizmusnak való megfelelést és az új európai pénzügyi felügyeletnek is meg kell felelni. Ezek előtt, a kívások előtt az Európai Parlament és az EKB közös célokat azt közös értékeket, és a szándék is közös, továbbra is együtt fogunk működni azért, hogy biztosítani tudjuk Európa sikerét. Köszönöm a figyelmüket. Thank you very much. Elnök, köszönöm szépen. Csak 25 percünk van nekem is máshova kell mennem, úgyhogy fontosabb be kell, hogy fejezzük az ülést. A koordinátorokon túl is még néhányan szólhatnak majd hozzá. Szeretném megkérdezni, hogy még valaki szeretne hozzászólni, mert le kell, hogy zárjam a hozzászólók listáját. Jean-Paul először. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök úr, nagyon köszönöm ezt a jelentést. Hogyha jól tudtam követni a tolmácsolást, ami bizonyára hű volt az eredetihez, akkor azt mondhatom, hogy eléggé optimista volt a beszámolója. Két kérdésem van. Az EKB kivételes lépései minek köszönhetőek, illetve hogyan értelmezi ezeket? A második kérdés a görög hitel finanszírozásának kérdése. Egyesével nézzük a kérdéseket, tehát akkor meg is adom a szót önnek. Well, um, it's always very difficult to... mindig nagyon nehéz meghatározni egy beszédnek a hangvételét, hogy aztán az ember levonhassa a tanulságot, optimista vagy pessimista volt -e a beszámoló. Természetesen mindannyian tudjuk, hogy nagyon súlyos a helyzet, és elég ehhez megnézni az államadóságok mértékét, illetve azok kiterjedtségét bizonyos országokban. Ezek magasabb szintűek, mint tavaly májusban voltak. Ez pedig azt mutatja, hogy az eddigi intézkedések, akár Európa, akár az országok intézkedései eddig még nem győzték meg a piacot arról, hogy ezek az intézkedések kellő mértékűek az adóság problémák megoldására. És természetesen ez nagyon súlyos probléma, hiszen már születtek intézkedések, születtek bátor döntések, és igazából meglepő az, hogy ezeket nem vették figyelembe, Például a pénzügyi támogatási döntésekre gondolok, hiszen ezek nagyon nagy összegeket öleltek föl. A hitelkockázat ezzel csökkent Európában az ilyen pénzügyi támogatás segítség miatt, és mégis azt látjuk, hogy ez nem tükröződik a jelenlegi helyzetben, sőt, pont az ellenkezője történik, az ilyen programok bejelentését követően még rosszabbodik a helyzet. Tehát a válság ezen eleme még mindig itt lebeg fölöttünk, ezt még nem sikerült megoldani, és jelenleg elég komoly problémát jelent. Azok az intézkedések, amelyek tavaly születtek meg, és amelyeket azóta időről időre alkalmaztak, összességében a likviditás mintegy 12%-ára rúgnak, tehát körülbelül ekkora pénzforrásról beszélünk, és ezt a programot egy ideje már nem vettük igénybe. Nem töröltük el, csak nem használtuk. Ennyit az egyik exit stratégiáról. Természetesen ezek az intézkedések átmeneti jellegűek, Az egyik oka annak, hogy nem vettük igénybe ezeket az intézkedéseket, az az, hogy a kockázat emelé, emelkedése a plegykáknak köszönhető az euróról vezet újrastruktúrásával kapcsolatban. Miért tagadjuk ezeket? Jó pár komoly kormány tagadta ezeket a felvetéseket, plegykákat, mégis ezek tovább élnek, nagyon sok ember, nagyon sok intézmény érdeke az, hogy életben tartsa ezeket az elképzeléseket, ezeket a plegykákat, és sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy ezek közül többen nyernének, hogyha végül tényleg lenne egy ilyen szerkezetváltás az euróvezetben, így tehát nagyon nehéz felvenni a harcot a legfrissebb fejleményekkel. Aztán a rosszabb helyzetben, kitettebb helyzetben levő országok ilyen programokat kértek, ami a hitel új újra struktúrálását illeti, nagyon jól ismeri az ezzel kapcsolatos programokat, ezeket a programokat az IMF-fel közösen hoztuk létre, ezek életben vannak, alkalmazandóak, és természetesen figyelembe véve az összes tanulságot, de élnek ezek a programok, programok és ezeket követni is kell. Nem mondhatjuk azt rögtön, hogy a programok nem működnek. Köszönöm szépen. Következő koordinátor, Kei, ha van kérdése. Köszönöm, elnök asszony, rövid leszek, remélem. Egy bankmentő alapra utalt. Az SRB egyik alelnöke korábban beszélt arról, hogy van-e elégséges tartalék tőke a rendszerben, ami lehetővé teszi, hogy a bizonyos kockázatok tekintetében legyen egy bizonyos félretett pénzmennyiség. Mi a véleménye arról, hogy elég tőke áll -e rendelkezésre a rendszerben azért, hogy egy ténylegesen tőkével ellátott bankmentő alapunk működjön mind a 27 tagállamban? Igen, Pontosan ez az, amiért a kezetektől fogva, amikor adózásról, bank szektor adózásról beszéltünk, mi mindig azt mondtuk, hogy vigyázzunk ebben. Olyan értelemben, hogy mindent figyelembe kell venni, ahhoz, hogy pontosan a a szektorra háruló terhet pontosan kell méretezni azért, hogy a lehető leghasznosabb legyen ennek a hatása. És az egyik dolog, amit mi mindig is mondtunk a véleményünkben a bankmentő alapról, az pontosan ez volt, hogy több multiplikátor eszközt építettek be a rendszerbe, de mindennek az kell, hogy legyen a célja, hogy ex ante a bankmentő rendszer a megfelelő eszközökkel rendelkezzen. És ennek az egyik nagyon fontos eleme, hogy azt a keretet kell felállítani, amelyel fel tudjuk venni a harcot a pénzügyi válsággal és a bankrendszer válságával Európában. A válságkezelés és a pénzügyi intézmények mentése nagyon fontos eleme a pénzügyi válság kezelésének. Vagyis, hogy a legfontosabb céljainkat tudjuk elérni ezzel a bankmentő rendszerrel, vagyis a, a veszteségeket el kell osztani azért, hogy csökkentsük a károkat, a kockázatokat, megvédjük az adó fizetőket, hogy enyhítsük a negatív hatásokat, és pontosan, hogyha van egy excellent bankmentő alap, ez nagyon fontos ehhez. Közép és hosszú távon, ez a mi véleményünk, de ez csak egy vélemény, a, mi véleményünk az, hogy a bankmentő alapok hálózata, amely most a bizottsági javaslat alapján föl fog állni, ha elfogadják a javaslatot, ez a Nemzeti Bankmentő hálózat európai alapot alkotna, és ezzel a legsúlyosabb problémákat, vagyis a terhek megosztását lehetne megoldani, amikor határon átnyúló pénzügyi intézmény kerül válságba. Úgyhogy végül is ez egy jó módszer arra, hogy megoldjuk ezt a problémát egyszer és mindenkorra, hiszen a probléma fennáll, és ez akadályozza azt, hogy tovább lehessen lépni a felügyeleti témákban, amely jobban, egy olyan felügyelet területén, amely jobban figyelembe veszi az európai célokat és a lehetséges szivárgásokat egyik tagállamból a másikba. Elnök, köszönöm. Svenna? Köszönöm szépen, hogy az éves jelentésüket megosztották velünk, és szeretnék azért is köszönetet mondani, hogy eljött a szakbizottságunkba. Nagyon fontos, hogy a nehéz munkájukat tanulmányozzuk. Nem vagyok biztos abban, hogy a minden véleményével egyet fog tudni most érteni. Két kérdésem van. Első, az EKB nehéz feladatokat és súlyos intézkedéseket hozott azért, hogy a bankok konkrétan az erővezetben likviditást kapjanak, és ehhez elég gyenge garanciákat fogadott el a elég magas és hosszú távú készleteket halmoztak fel e tekintetben. Aztán az LKB e a másodlagos piacon is beavatkozott, fölvásárolt és bizonyos kockázatokat vállalt termékek fölvásárlásával. Úgyhogy a kockázatokat hogyan fedezik le? Ha megnézzük, hogy a piac hogyan értékeli az egyes garanciákat, amelyeket önök elfogadtak, illetve azon termékek tekintetében, amelyeket ők a, önök a másodlagos piacon felvásároltak. Ha van erre vonatkozóan számítás, mennyi kockázatot vállaltak, és ez az éves beszámolójukban hogyan tükröződik? Az is kérdés, a 233-as oldalon profitot mutatnak ki. És a kockázatok ellenére is önök a nemzeti bankoknak jutalékot osztottak, illetve osztalékot osztottak ki. Hát ez az osztalék kifizetés, ez valójában megfelele a potenciális kockázatok szintjének. Ez az első kérdésem. Második kérdésem. Ahogy ön elmondta, csökkentették jelentősen a kamat szintet a válság alatt, és most megtették az első lépést, hogy ki ö, lehessen lépni ebből a helyzetből. Le, jelenleg azt mondta, hogy nincsenek jelei nincsenek okai annak, hogy növelni lehessen, a, vagy növekedne az inflációs arány. Viszont látjuk az energiaárakat, az erőforrások árat, hogy növekednek. Hogyha mindenek ellenére növelik a kamatszintet, ami persze plusz nehézséget fog okozni a nehezebb, a gyengébb euróövezeti tagoknak, de ugyanakkor más euróövezeti tagok számára szükséges lenne, hogy ez nem kérdőjelezi meg az inflációnak a definícióját, amit önök általában használnak, és hogy nem kellene rendszeresebben felvetniük az eszköz inflációt is, amikor önök az inflációs nyomást meghatározzák és értékelik. Jó. Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdéseket. A kockázatok tekintetében ez volt az e- első kérdésnek a központi témája. Először is amikor jelentősebbek a kockázatok, itt a külső felvásárlások tekintetében merült ez föl. Alapvetően a értékpapír programról van szó, ez most 77 milliárdra rúg, illetve 60 milliárdos garanciaprogram lefedett kötvényprogram kapcsolódik ehhez. Ugye ezeknél a kötvényeknél nem csak eszközök állnak ezek mögött, hanem maguk a bankok is, amelyek kibocsátották a kötvényeket, természetesen ők is felelősek. Az SMP tekintetében itt van egy bizonyos lejárat, és vannak bizonyos programok, bizonyos tagállamok, résztvevő tagállamok esetében, amelyek részt vesznek a programban. Ez azt jelenti, hogy bízunk a programok sikeres végrehajtásában, amelyek végül lehetővé fogják tenni, hogy ezek a, az értékpapírok kifizetésre kerüljenek. Arra is emlékeztetném önt, hogy a másodlagos piacon már bizonyos jelentős engedménnyel vásároltuk mi föl ezeket a dokumentumokat, vagyis névérték alatt vásároltuk ezeket föl. Sőt, eközben kamatkifizetés is történt ezen értékpapírok tekintetében, ez ott van az elszámolásunkban és több száz milliárdos erőt, erőbevételt jelentett ez. Plusz, az is fontos, hogy ugye minket véd az a tény, hogy engedménnyel vásároltuk a kötvényeket, plusz már kaptunk kamatkifizetést ezek tekintetében, és jelentősen növeltük az általános intézkedéseinket is a kockázatokkal szemben. Nem csak az LKB tőkejét megdupláztuk, hanem a profit, pontosan a múlt évi profit egy jelentős részét arra használtuk fel hogy megemeltük több mint 5 milliárddal az általános tartalékunkat. Úgyhogy ez is védelmet jelent bármilyen kockázat, a szemben, ami a jövőben felmerülhet. És természetesen a tőkén kétszeresére emelése is azért történt, mert figyelembe vettük ezeket a kockázatokat. Ön azt mondta, hogy volt osztalékfizetés, igen, de nagyon alacsony szintű volt az osztalékkifizetés, mert a profit nagy részét a tartalék emelésére fordítottuk. Az inflációval kapcsolatban, illetve amit ön mondott, a különböző euróövezeti országok helyzetéről. A szerződés egyértelműen fogalmaz a tenkítetben, hogy mi az elsődleges feladata az euróövezetnek, az eurórendszernek. Teljesíteni kell a feladatainkat, tiszteletben kell, hogy tartsuk a szerződést. Természetesen figyelembe véve az átlagos euróvezeti inflációt, ez minden monetáris unióban így működik az egész világban. Említette az infláció másik aspektusát is, a maginfláció kicsit több mint 1 százalék, ebből kivettük a feldolgozott élelmiszereket és az energiahordozókat. De a maginfláció nem célja a mi monetáris politikánknak. Az Egyesült Államok nagyon jó, hogy jó példát hozzak erre, használja ezt a koncepciót, hiszen ekonometriailag ki lehet mutatni, hogy az Egyesült Államokban egy jó vezető indikátora a jövőben inflációnak a maginfláció. Viszont Európában ez nem ugyanígy működik. Úgyhogy nem lenne tanácsos a maginflációt a monetáris politika céljaként elfogadni. Amikor a vezetőinfláció emelkedik, egyébként említettem a áprilisi rövid jelentést is, ez 2,8%-ot mutat. Tudjuk, hogy a második körbeli hatás kockázata nagyon gyorsan fölmerül, úgyhogy figyelembe kell, hogy vegyük, hogy mi történik a vezetőinflációval is, pontosan azért, hogy az inflációs elvárásokat megfelelően alakítsuk. Azt is mondtam, hogy történetileg a kamatok továbbra is alacsonyak, és ahogy az Trisse elnök úr a sajtótájékoztatón mondta, amikor 25 alaponttal növeltük az alapkamatot, akkor ezzel nem akartuk tovább növelni az inflációs nyomást. Elnök, még 7-es percünk van. Ketten akartak még kérdést föltenni, úgyhogy hallgassuk meg mind a két kérdést. Thank you very much, uh, Köszönöm szépen, Sharon, és köszönöm szépen, elnök úr, ezt a beszámolót. Két rövid kérdésem van. Az egyik egy utánkövető kérdés Jean-Paul kérdéséhez a hitel újra struktúrálására vonatkozóan. Egyrészt köszönöm a válaszát. Azt mondta, hogy hogy a plegykákat ugyan letagadják, de mégis tovább élnek azért, ezek a plegykák azért, mert bizonyos körök szinte hasznot húznak ezekből. A kérdés pedig az, akkor semmit nem tehetünk? Nem csak, hogy életben maradnak ezek a plegykák, hanem maga az a tény, hogy ezek életben maradnak, aláássa az adott ország erőfeszítéseit, mely szerint a pénzügyi helyzetet stabilizálni szeretnék. Második kérdésem pedig az április 7-i döntésére vonatkozik, mely szerint emelték a kamatlábat. Bizonyára kapta kritikát emiatt a döntés miatt, mert még mindig nagyon törékeny a fellendülés, és vannak olyan gazdaságok, amelyek rámutattak arra, hogy ez a döntés alááshatja a gazdaság fellendülését, helyreállását, illetve voltak olyan hangok is, mely szerint a kulcskamatláb növelése komplikáltabbá teszi és megnehezíti a jelenlegi erőfeszítéseket, melyek alapján egészséges szintre szeretnék a pénzügyi helyzetüket visszahozni az adósságban levő országok. Muito obrigada pela sua presença e também muito obrigada ao Banco Central Europeu. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Azt mondták, hogy a krízis még nem ért véget. Két kérdésem lenne. Az egyik Görögország helyzetével kapcsolatos. Azt mondták, hogy a helyzet egyre rosszabb az intervenció ellenére. A kérdésem a következő. megmutatkozott az, hogy a helyzet rosszabbodása arra vezethető vissza, hogy a gazdasági növekedés hosszú távon és középtávon új megvilágításba került, és a konszolidációs intézkedéseket is másképp értékelik. Vannak hagyományos intervenciós beavatkozása, intervenciós intézkedések, de a trojka intervenciós intézkedései gyakran ahhoz kötődnek, hogy akár az ország esetlegesen csődbe mehet. Tehát ezen ország válságáról van szó, és arról, hogy ez az ország akár csődbe is mehet. Azt is elmondták, hogy voltak támogatási intézkedések, európai intézkedések. Mit gondol? Mit lehet tanulni Görögország példájából? Mit tehet az LKB Görögország esetében, és ezt lehet alkalmazni Portugália esetében is? A gazdaságirányítási programot illetően. A második kérdésem, arra vonatkozik, hogy azok a szövegek, a bankokkal kapcsolatban hogyan kell értékelni a, a vagyon kérdését, és milyen helyzet az állam eladósodásával. few minutes and I'm going to vacate the chair and ask Jean-Paul to come here because I Már csak néhány percünk van, Eh, úgyhogy megkérem Zsampolt arra, hogy fáradjon fel az én helyemre, mert nekem találkoznom kell a magyar elnökséggel. Köszönöm szépen, hogy eljött, és öné a szó. Oh, yes. Uh, the floor is mine. Right. Vagyis a szó az enyém akkor. Nos, eh, a nehézségek, mit lehet tenni? Ebben az időpontban mit lehet tenni azt, hogy próbálj megerősíteni a programok hitelességét, amit alkalmazunk Görögországban. Volt egy nagyméretű kiigazítás, de voltak kisebb eltérések a csökkent bevételek miatt. Most a programot erősíteni kell azért, hogy ezzel foglalkozhassunk. Másodszorban, amit a görög kormány bejelentett a privatizációs programok tekintetében, hogy egy ilyet szeretnének létrehajtani, és hogy a piacot meg kell győzni arról, hogy ez a program valóban végrehajtható szigorúan, mert ez hozzájárulhat ahhoz, hogy csökkenteni lehessen Görögország eladósodását. Ez a tény egyedül jelentős hatással járhat arra, hogy hogyan értékelik a görög reformcsomagot. Szám egy idő, egy bizonyos ideig még tartani fog ez a folyamat, Görögország még nem ért el elsődleges töbletet, és ezért fontos az, hogy középtávon a görög kormány meggyőző érveket mutasson annak irányába, hogy a közfinanszírozás megfelelő irányba halad. Ezek nagyon fontosak. Az is fontos, hogy sikerüljön a híreszteléseket eloszlatni. Persze ez nagyon nehéz. Mindannyian tudjuk, hogy az elmúlt évben kezdődött mindez, és láthatjuk a piac indikátorokban is, hogy minden felfele indult el, azért, mert egy ideig az volt az elképzelés, hogy az európai programok magukba foglalhatják a magán szektort is. November 27-én az ECOFIN tanácskozáson, illetve december 15-án az Európa Tanács ülésén ezt azonban cáfolták, de viszont ezt a gint nem sikerült ismételten visszahelyezni a palacba. És most ennek ezt szenvedjük meg. Az Európai Program, illetve a privatizációs program az bizonyíték arra, hogy megpróbálnak a helyzeten javítani. A ráták növekedése, illetve azok a következmények, amelyeket ön is említett. Ahogy mondtam, átlag alapján tudjuk meghozni az intézkedéseket, és hogy válaszoljak a kérdésükre. Azt mondták, hogy optimista voltam. Ez annak köszönhető, hogy a valóságban ez a helyzet ez kihat, ez a, ez a válság kihat bizonyos tagállamokra, de ez nem zökkentette ki az eurozóna fellendülését. Világszintű fellendülés tapasztalható, nem túlságosan nagy, viszonylag mérsékelt, de mégis érezhető, ez folytatódik és az eurozóna összességében, ha megnézzük a tavalyi növekedést, akkor ez magasabb volt, mint korábban, és ez folytatódik. Tehát ebben az értelemben azt látjuk, hogy a válság elemei, amelyek léteznek és valósak, azok nem zökkentik ki az eurozóna átlagát, és ez egy nagyon fontos elem, és ezzel alátámaszthatjuk a politikánkat. És talán pont ez az elem, ami optimizmusra ad okot az én értékelésemben. Persze nem szeretném csökkenteni a többi aggodalmat ezzel. Ferejre asszony kérdésére reagálva. Nagyon nehéz megmondani azt, hogy a kiigazítási program, a reformprogram az megfelelő-e, vagy túlzott-e, és mindig lehetséges mindkét irányba indulni, de természetesen én elmondhatom önöknek azt, hogy a trojka intézmények nagyon óvatosan megvizsgálják ezeket a kérdéseket. Persze mindenki követett el hibákat, ezeket megvizsgálják akkor, amikor létrehozzák a programokat. Akkor megpróbálják, megpróbálnak egyensúlyt létrehozni a célkötőzések között. Láthatták, hogy Görögország és Írország esetében már megindultak a programok, és a programok végén az volt az előrejelzés, hogy pozitív növekedés már megvalósult a kiigazítás első hatása után. Tehát ezt a portugál is alkalmazni lehet. Uh, we do take into, uh, into, uh, Figyelembe vesszük ezt is természetesen a portugál esetben. A stressztesteket illetően position we had last year also in the stress test, which is that it would not be right. Nos, a banki mellegek megmásítása miatt mi ez ellentétes a mi álláspontunkkal, mert mi azt szeretnénk, hogyha a programokat megfelelően végrehajtanák, Ugyanakkor a piacnak minden információt megadtunk, ami szükséges ahhoz, hogy elemezzenek, és hogy könnyen számításokat végezhessenek. Ez még ezen stressztesztnél is sokkal láthatóbb, mert a lejárati időket is figyelembe vesszük. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, hogy ennyire pontosan választ adott a kérdéseinkre. Szeretnék köszönetet mondani a tolmácsoknak is, mert túl munkát végeztek, de hát pontos válaszokat kívánt adni az elnök úr, és nem akartam a választ megtagadni az ön honfitársaitól. Következő szakbizottsági ülés, május 9 hétfő, Európa ünnepe, 19 órától 21 óráig Strasbourgban. Jó estét, elnök úr, köszönet még egyszer.